Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, mindenkinek jó napot kívánok! Pimbam de Camp is jól van, nagyon jó. Időben vagyunk, senki ne izguljon. Le temps français, c'est le quart d'heure. Ugye francia, a francia kultúra szerint negyed órát lehet késni, nem 7 percet, úgyhogy a negyed órában még benne vagyunk mindenki, remélem nagyon jól van, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak vesszük a napi rendet, úgy látom, hogy nincs ellenvetés, és több közleményem is van, elnöki közleményem. Először is szeretnék beszámolni a CCC utolsó üléséről, C'est lundi pour tout le monde. J'ai fait une erreur. Je ne vais pas de... Elnézést, hibáztam, mondja az elnök asszony. A CCC-ről nem most kell beszámolni, hanem a koordinátorok ülésén, úgyhogy a többiektől elnézést kérek, ők ezt nem fogják hallani. Oh, de 31 Nos, akkor először is a augusztus 31-i ülésünk jegyzőkönyvét fogadjuk el, hogyha nincs ellenvetése senkinek, úgy látom nincs és akkor most jönnek még az elnöki közlemények. Nagyon egyszerűen annyit mondanék még, hogy a közlekedési szakbizottság első rendezvényét október 11-én fogjuk tartani, mármint egy olyan rendezvényt, ami az állampolgárokat is bevonja. Az első alkalom egyébként a parlament életében, hogy egy szakbizottság valódi demokratikus vitát indít az állampolgárok bevonásával és egész Európa bennünket fog nézni, mert természetesen ezt a konferenciát az interneten, a szociális hálózatokon lehet majd követni, a Twitteren is, és így tovább. Ebből kifolyólag azt reménykedem, hogy meg lesz a képviselet az önök köréből is, tehát hogy a képviselők nagy számban lesznek jelen. És kérek mindenkit, hogy 26-a előtt tájékoztasson bennünket a meghívottakról. Csak bárul figyel rám, úgy látom. Hogyha mindenki egyetért, akkor a következő pontunkra rögtön rá is tudunk térni. Ez az elektronikus szavazás. Pour vérifier que nous avons bien... Mindenki legyen szíves, tegye be a kártyáját a gépbe, hogy megnézzük, hogy megvan-e a szükséges szavazati többségünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Megvannak a szükséges megvan a szükséges létszám, úgyhogy akkor megkezdjük. Először tehát az óceán politikai irányítás, Monteiro de asszony jelentése, üdvözlöm, fél, aggódik, nem? Jó. Akkor megkezdjük a szavazást. Én nagyon jó formában vagyok, mindenkinek mondom is. Allez, on commence! Le compromis numéro 1! Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk az egyes kompromisszumot. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Látom, hogy mindenki nagyon jó formában van, szintén. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A 18-ast elfogadtuk. A kettes kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kaputó úr módosítója, jó napot kívánok! 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29-es mellette, ellene,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 elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás. A 60-ast elfogadtuk. 61-es mellette. Igen, Wim van de Kampur kíván szólni valamit? Nem, a 60-ast szeretné ellenőrizni. Jó, akkor megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük a 60-ast. Lezárom a szavazást és a 60-ast 19 igen szavazattal és 14 nem szavazattal elfogadtuk. A 61-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 61-est, 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 Szeretnék a 62-est ellenőrizni? Jó, akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Ugyanúgy, mint az előbb, 19 igen szavazattal elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az ötöst, hat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a hetest is, nyolc mellette, ellene, tartózkodás, a nyolcast is elfogadtuk, és akkor az így módosított szövegről szavazunk a végszavazás. Elektronikusan történik, megnyitom a szavazást. Le is zárom. 31 igen szavazat, nem volt ellenszavazat, két tartózkodás, gratulálunk Montero asszonynak, nagy többséggel elfogadtuk a jelentését. Nous Folytatjuk a szavazást, és áttérünk az ellenőrzésről történő szabályozási bizottság eljárását alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működésére szóló szerződés 299. cikkhez történő hozzáigazításához, és George Mayer a jelentéstevő. Nous allons mettre au voix un bloc d'amendements. A 44, 45, 44-estől egészen a 98-asig eh, blogban szavazunk ki van mellette, ellene. Ezzel elutasítottuk ezt a blokkot. Hát a moment 99. 99-es mellette. a 99-es mellett ki van, ellene kitartózkodik, a 99-est elfogadtuk. Az 1-estől 43-as mellett ki van, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük, hiszen nem volt világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az 1-estől a 43-asig elfogadva. Folytatjuk. 109-estől szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Amendement 111. A 111-es mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Amendement, on passe à l'amendement 112. Ki... A 112-es mellett ki van, ellene, tartózkodás, 112-es elfogadva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, 114-es elfogadva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, 115-ös elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, 11-es elfogadva blogban szavazunk a 118-astól a 20-asig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, 120-as elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, 121-es elfogadva. És az utolsó, illetve a végső szavazásra kerül most sor a szöveg egészéről. Gólnis úr. Elnézést, elnök asszony, lehet, hogy tévedtem, de úgy tűnik, hogy nem a 101-esről és a 106-osról nem szavaztunk. A 99-esig szavaztunk, de úgy tűnik, hogy átugrottuk a 100-astól a 106-osig, vagy a 101-estől a 106-osig a módosítókat, vagy esetleg tévedtem. Elnök, Golnyis úr, mivel blogban szavazunk a 43-astól a 98-asig, tehát ezzel elfogadtuk az említett módosítókat. Igen, elfogadva. Je réouvre le vote. Újból megnyitom a szavazást a végső szavazáshoz. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Le rapport est adopté à... A jelentés elfogadva 22 szavazat mellett egy uh, tartózkodással. Köszönöm szépen, és folytatjuk a munkát. Lezártuk a szavazásbeli pontokat. A tiszta energia innováció felgyorsítása, és Izabella de Monte asszonya jelentéstevő. Megadom a szót, utána pedig a többi képviselőknek is megadom a szót, az elnyikentéstevőknek, illetve bárkinek, aki szót szeretne kérni illetve a bizottság képviselőt is kérem, hogy majd szóljon. Először a jelentéstevő kap szót, parancsoljon. Grazie, Presidente. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ennek a stratégiának az a célja, hogy az innovációt a tiszta energia szektorban erősítse. Nagyon fontos Európa számára a tisztább energiaforrások megléte, különösképpen a párizsi éghajlat megállapodás miatt. Mi a közlekedési bizottságban mindig élen jártunk. Európa nagyon igyekezett a megújuló energiákat bevonni, nem csak a közlekedés, hanem más ágazatokba is, és továbbra is, hogyha a világban vezető szerepet akarunk játszani, akkor ösztönözni kell a magánbefektetéseket, meg kell teremteni azokat a piaci körülményeket, amelyek kedveznek az innovációnak. Szükséges az európai alapokhoz való hozzáférést könnyíteni, úgy, hogy a múlttal szakítani tudjunk, és megvalósuljon a közlekedési ágazat dekarbonizációja, és hogy új tárolási módszereket lehessen kidolgozni. A kis- és középvállalkozások esetében is, illetve a tagállamok esetében is a vezető szerepet meg kell, hogy őrizzük, és mindenkinek szüksége van a támogatásra ahhoz, hogy a párizsi megállapodásban szereplő célokat teljesítsük. A közlekedési szektornak is nagy szerepe van nagyon sokáig nem járult hozzá ahhoz, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésben aktívan részt vegyen. Például a fenntartható és inkluzív városfejlesztési projektekkel kezdjük, az önálló autonóm gépjárművek használatáig folytathatjuk a sort. Nagyon fontos, hogy megvalósuljon az innováció, és a zajcsillapításra is oda kell figyelni például, intelligens városok megteremtésére, ahogy már ezt mondtuk, a fenntartható célkütűzéseket is figyelembe kell venni, az egészségvédelmét és a környezetvédelmi célkitűzéseket. És még az idegenforgalomra térnék ki zárásként. Évről évre növekszik a turisták száma, természetesen ez pozitív, azonban a tömegközlekedéshez való hozzáférés még nem egészen jó állapotban van. A turisták elég alacsony számban veszik igénybe a tömegközlekedést a városokban, tehát a fenntartható turizmus érdekében is fontos a városi közlekedést környezetbaráttá, fenntarthatóvá tenni. Számítok az önök segítésére annak érdekében, hogy a tiszta energia politikájában a közlekedési ágazat is kivehesse a maga részést, részét. Megnyitom a vitát, mondja az elnök asszony, és meg is adom a szót Köszönöm szépen. Köszöntöm az előadónak is, amit elmondott. Tudjuk, eh, hogy alapvető fontosságú a hatékony fellépés az energetika, a klímaváltozás elleni küzdelem területén. A számövőszék eh, kiadott egy eh, jelentést az RNG előállítás 80%-kal nőtt, de több előre, nagyobb előrelépésre van szükség, hogyha a 2030-as célokat el akarjuk érni, és az 50%-os csökkentést biztosítani akarjuk. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság a tiszta energia programot tovább akarja vinni, és hát valamennyire tudjuk, hogy a klímaváltozás nagyon nagy probléma, gyors fellépésre van szükség, fel kell gyorsítani az átállást a versenyképes, alacsony szénfelhasználású gazdaság iránt, és ez egy nagy eh, lehetőség is eh, Európa eh, számára. Javítani lehet a levegő minőségét, tisztább levegőt lehet teremteni, ez új lehetőségeket teremtett a KKV-k számára. Energiahatékony megoldásokra van szükség az ipar, a közlekedés, az épületek számára de tudjuk, hogy a vidéki területekre különösen kell gondolnunk, az autonóm energia e, előállítás területén, az épületek e, energiahatékonyságának a növelése, a piacokon a különbséget kell tennünk a vidék, illetve a városoknak szánt programok között, de tiszta energia modellekre egy szükség van. A tisztább környezet, megvalósításának elősegítésével biztosítjuk azt, hogy legyenek továbbra is beruházások, innováció, folyjon kutatás ezen a területen, és így tudjuk erősíteni a erőfeszítéseket. A jó minőségű jogalkotás programban a bizottság elismerte azt, hogy új módszereket kell, új technikai megoldásokat kell kutatással be vezetni, innovatív energetikai megoldásokra van szükség, és természetesen a digitalizáció fejlesztésével, intelligens közlekedési szolgáltatásokat kell fejleszteni. A következő generációs villamos áram, elektromos autók, rövidebb töltésidővel, a, a akku hosszabb élettartamával nagy, sokkal kényelmesebbé fogja tenni az utazást, és az energiahatékonyságot növelve nyilvánvalóan közelebb jutunk a céljaink eléréséhez, amikor is az alacsony felhasználó gazdaság felé akarunk jelentős lépéseket tenni. A városi tömegközlekedésbe is fel kell használni az új digitális technológia nyújtotta lehetőségeket. Az árnyék előadókkal és az előadóval együtt még tovább alakítjuk a gondolatainkat a jelentésről. Köszönöm szépen. Az ECR képviseletében Foster asszonynak adom meg a szót. Szeretne szót kérni? Nem? Az ALD e képviseletében Telicska úr kap szót. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Először is szeretném kimenteni Rados kollégámat, sajnos késik a repülője, és ezért nem tudott ide érni. Elég messziről jönne, és engem kért meg, hogy ismertessem az ő gondolatait. Minden hm, változatás nélkül fel fogom olvasni. Ez a jelentés nagyon fontos a közlekedési ágazatban, az alacsony szénfelhasználó gazdaság felé átmenet szempontjából. A bizottság több programra tett javaslatot, tisztább közlekedés, ami új energetikai megoldások. Az új meg megközelítés összekapcsolja az energetikát, a közlekedést és a digitális technológiát. Ezt az új megközelítést határozottan üdvözöljük. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a vidéki, hegyvidéki és távoli területekről nem szól a jelentés. Szeretném megragadni az alkalmat, és felhívom a bizottság figyelmét arra, hogy a meglévő forrásokat egyértelműben fordítsák az egymással összekapott stratégiai prioritásokra, mint az integrált közlekedés, az elektromos mobilitás, de ezt a vidéki területeken is meg kell valósítani a közlekedés, a kutatás, innováció, közös programokon keresztül több forrás kell, hogy kapjanak, fel kell gyorsítani a kutatást, az innovációt, és ezeknek a megvalósítását a közlekedési szektorban le kell fedni a vidéki és a távoli területeket is, ki kell aknázni a vidékben rejlő lehetőségeket is. Nincsen egy üdvözítő recept, terület közötti eltérések vannak, figyelembe kell venni minden adott terület különös érzékenységét és szempontjait, és ezeket is figyelembe kell venni. Ahhoz, hogy javuljon a vidéken is az életminőség, a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani, az inkluzív, intelligens projektek támogatásával erősíteni kell a kapcsolatot a város és a vidék között. És végül, elnök asszony, azzal zárnám mondandómat, hogy csak úgy tudjuk megőrizni a fiatalokat, megtartani a fiatalokat vidéken, ott lesznek új lehetőségek, új munkahelyek, közlekedési lehetőségek, fejlett digitális technológia, beleértve a nagysebességű internet kapcsolatot. Hozzávrádos kollega, ezt szerettem volna már elmondani, és én ezt olvastam fel. Köszönöm szépen, Telicskó úr. Krámer úr következik. Köszönöm, Köszönöm az előadónak eh, is. Barszek ott az árnyék előadónk eh, nincs itt. Eh, én szeretnék néhány észrevételt tenni. Különösen a városokban a közlekedés felelős a szennyezések 70%-áért. Itt nőnek a kibocsátások, tehát a mobilitás változatása nélkül nem fogjuk tudni megállítani a klímaváltozást. A szavakban már eljutottunk ideig, de a tényekben még nem. Most az a csodás helyzet állt elő, hogy az Európai Unió minden közlekedési minisztere 2015. november 15-én egyetértett azzal, hogy az európai városokban az áruszállítás 50%-át eh, már eh, elektromos járművekkel lehet lebonyolítani. Tehát eh, Párizs, Madrid, Londonban a kamionok fele eltűnne, és ezt mi fogyasztók nem vennénk észre, mert megmaradna a kapacitás, csak az emisszió, akár teljesen kibocsátás tűnne el. De mégis egy cent szubvenciót sem adott egyik ország sem. Ez pedig ez egy döntő tényező lenne, sokkal nagyobb erőforrásokat kellene fordítani, hogy tiszták maradjanak a városok. Németországban, és ez egy negatív példa, az a, azok az értékek, amelyeket a bizottság meghatározott, ezeket a határértékeket a legtöbb város nem tudja betartani de hogyha cargo bike-ok váltanak vele jelenlegi kamionokat, akkor el tudnánk érni a céljainkat. A elektromos mobilitás, hát ez nagyon szép, de hát itt az esetek 25%-ában mindig csak elektromos autókról beszélünk, de az elektromobilitás ennél sokkal több. Az előbb már említettem a kamionokat, és hadd idézem, hans Jan Fogert volt Müncheni polgármester, aki még él is, és de már 25 éve azt mondta, hogy a e, még ha akkor is, hogyha minden autó elektromos e, autó lenne, és e, megújulókból jönne csak az áram, akkor is tudnánk távol tartani az autókat a városoktól. Tehát nem csak a kibocsátást kell csökkenteni, hanem az autók számát is. És egy konzervatív politikus azt mondta, hogy német városokban az autók által megtett távolságot kell csökkenteni. Tehát át kell szállni, ki kell szállni az autóból, buszra, villamosra kell szállni. És a bizottságnak is el kell mondanunk, ne csak az az utakat nézzük, hanem eh, ki kell használni a, a vasútban rejlő lehetőségeket, mondjuk Berlin, Breslau között eh, dízel eh, mozdony húzza a vonatot, és nem e, tudtuk ezt a e, hiányzó szakaszt még mindig villamosítani. A német kormány persze 4 milliót szívesen ad elektroautókra, de 100 milliót arra, hogy ezt a sokkal nagyobb problémát megoldja, megoldja már 25 éve nem képes a kormány. Ezt a bizottság is nézze meg, hogy eh, hol vannak társfinanszírozású projektek, ezeket kellene hatékonyabbá tenni, és jó lenne, ha a bizottság jobban odafigyelne eh, ezekre a szempontokra is, a helyes irányt eh, E, csak akkor érhetjük el, ha megfelelően ruházunk be az elektromos mobilitásba. Köszönöm. Kaputó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Izabellának köszönetet mondani a dossziével kapcsolatos munkájáért. Az innováció, a tiszta energia nagyon fontos. Az Európai Unió jövőjéről beszélünk, az alacsony kibocsátású euróról, és ez a szakbizottság, ami szakbizottságunk élen kell, hogy járjon, a legink, egyik leginkább érintett. De nem exkluzívan a kutatástól várjuk a az előre lépést, mondjuk a kutatás is nagyon sok erőfeszítést tett az elmúlt években, de arra van szükség, hogy az Európai Ipar Szövetébe épüljenek be ezek az eredmények, tehát a gyártás, a termelés olyan módon működjön, amelyben megjelennek az ipari, ipari innováció eredményei. Aztán pedig a fenntarthatóságra való átállás, úgymond most már kézzelfogható valóság kell, hogy legyen Európában, és a közlekedés, az intelligens közlekedés kell, hogy a legtöbbet tegye ennek az érdekében. Én szerintem a bizottság az intelligens közlekedés kellene, hogy szánja a legtöbb forrást, pénzügyi forrást is, pénzügyi támogatást is, és az FC szerepét például át kellene egy kicsit szabni, hogy minél több magánforrást is lehessen mozgósítani. Köszönöm szépen Kaputó úrnak. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottsághoz fordulok, illetve először még Gólnis úr szót kap. Nem láttam elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem leszek hosszú. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és fontos téma. Egy pontot ragadnék ki, és azt gondolom, hogy ezzel a jelentéstevő is foglalkozik. A közlekedésben eh, a kibocsátásoknál úgy tűnik, hogy az elektromos autókat is figyelembe vesszük, illetve egy további probléma a távolságok kérdése. Azt gondolom, hogy mindenki tudja azt, hogy az elektromos áram nem energiaforrás, hanem pusztán egy vektor, éppen ezért ezt elő kell valahogy állítani. És hogyha az hőerőművekben állítják elő, és nincs pozitív mérleg ennek következtében, a kibocsátásoknál, vagy pedig atomenergia segítségével állítják ezt elő, és így ez más ellenállásba ütközik, hiszen mindez veszélyes. Azt gondolom, hogy realistának kell lenni ebben a megközelítésben. Én a Párizs környékén lakom, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet dugómentesebbé tenni a közlekedést, elkerülni a dugókat, amelyek a kibocsátásért és az időveszteségért is, az agresszivitás, az emberek idegeskedése forrása is. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most a bizottsághoz fordulok, és neki adok szót. Nagyon fontos elolvasni a címet, hiszen itt eh, a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról van szó. Szóval nincsen túl sok tiszta energia, a napenergia, szélenergia tartozik ide. Ezek tiszta energiák. Jelenleg a vita arról szól Európában, hogy mindenki az elektromos autó eh, felé mozdulna el, ki, kivéve azt, hogy nem készek még az autógyártók erre, nincsen megfelelő képzettsége sem a munkavállalóknak, tehát nem csak ebben lehet gondolkodni, hanem vannak más energiaforrások is, a gáz például, a hidrogén, létezik az energetikai mix, és ebben kell előbbre lépnünk. Oda kell figyelnünk mindenre, hiszen a jövőben e, erről tudunk majd beszélni arról, de az a jövő ajtója nem csak, hogy tisztább lesz, hanem ezt majd megosztjuk, és amikor az innovációról beszélünk, akkor úgymond az autonóm autókról is beszélünk. Tehát ezek az új e, fejlemények, amelyek az innovációhoz, az energiához, illetve a közlekedéshez kapcsolódnak, igen izgalmas véta, és Kaputónak igaza van, hogy a tényleges beruházásokról beszélt, hiszen hogyha ma nem végzünk tényleges beruházásokat az innováció területén, akkor nincs jövőnk, illetve a jövőbeni generációknak sincsen jövője, akik eh, szembesülnek a földgolyó helyzetével, illetve egy teljesen új eh, típusú mobilitással, Agriganaga úrnak adom meg a szót a bizottság képviseletében, parancsoljon önné a szó. Köszönöm, elnök asszony, az Európai Bizottság köszönetet szeret mondani Isabel de Monténak a véleménytervezetét, a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról, a javaslatok, amelyek megfogalmazott, a bizottság támogatni tudja ezeket, illetve ez segít bennünket a, megvalósításban. Fontosnak tartjuk a, a, alacsony széndiokszid kibocsátású megoldások elmozdulása felé, a polgárok részéről is, hiszen a polgárok szempontjából mindez nagyon fontos az innováció felgyorsításához az infrastruktúra, a különböző megoldások, a smart mobility szolgáltatások, fő, legfőbb prioritásunk nem csak a, a tiszta energiákról szóló közleményben, hanem a, a, az agenda kapcsán is, amelyet 2017 májusában fogadtatunk el, és továbbra is folytatjuk a, a Horizont 2018-as programon. Elismerjük az innováció jelentőségét a tiszta energiák szempontjából, illetve és az Európai Innovációs Tanács kezdeményezése ezt tovább erősíti a bizottság, továbbra is támogatni fogja az elektromobilitás, illetve az integrált városi megközelítés és különböző felépéseket tervezünk eh, a 2020-as eh, program kapcsán. Ez kiterjed a vidéki ters eh, területekre is, a tagországok között, illetve az érintettek között is, az összes kezdeményezés kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup. Köszönöm. De mondta asszonynak adom meg ismét a szót. Presidente, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és a bizottságnak is a hozzászólásért. Fontos pontokat vetettek fel, attól kezdve, hogy mondjuk egy új üzleti modellt kell megteremteni, megfelelő befektetésekkel a tiszta energiába, és ahogy én is megfogalmaztam az eredeti szövegben, ez természetesen azzal jár, hogy munkahelyek teremtődnek. Aztán pedig az is igaz, hogy új rendszert kell, hogy bevezessünk, ugye az alulról fölfelé építkezés módszerét, és nem csak a nagyvállalatokra kell gondolni, hanem a kis és középvállalatokra is, akiket be kell vonni a piacba. Említhetjük a digitalizációt, illetve az, hogy a hatékonyságot tudják javítani ezek a társaságok, mert hát, nem fog megvalósulni ez a jövőben anélkül, hogy mi segítenénk, még a jelenben sem. Tehát emiatt is osztom Telicska kollégám véleményét. Ő ugye elmondta, hogy a távoli, a hegyi, a vidéki területeken be kell fektetni ebbe hogyha hatékony szolgáltatásokat akarunk, ha összekapcsolt szolgáltatásokat akarunk, a közlekedés megteremtésével segítünk ezeknek a térségeknek is, az elnéptelenedés ellen hat. Ugyanis, hogyha van valahol jó összeköttetés, közlekedési összeköttetés. Aztán pedig a, nem csak az áruszállításról van szó, hanem a személyszállításról is természetesen, és azzal fejezem be, hogy osztom azt a véleményt is, hogy a befektetéseket az efsz keresztül is fel lehessen használni. Végül pedig emlékeztetek mindenkit még arra, hogy a tiszta energia az nem csak és kizárólag azt jelenti, amelyet nyújtanak, magát az energiát, hanem arra kell gondolni, hogy hogyan állítják azt elő. Tehát lehet, hogy az elektromos áram tiszta energiaforrás, de hogyha mondjuk azt egy szénerőművel állítják elő, akkor maga az előállítás nem volt tiszta módszer. Megköszönöm még egyszer mindenkinek a hozzászólásokat, és biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadókkal találkozunk még, hogy összeállítsuk a képet. Köszönöm szépen tehát Demonte asszonynak, a munkát. A módosítók benyújtásának határideje október 4-e déli 12 óra, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Ez pedig az életek megmentése, a gépjármű biztonság növelése az Európai Unióban, és Kosúrnak fogom megadni a szót, ugyanis nagyon fontos témáról van szó. Ha számadatokat mondom önöknek, akkor egészen döbbenetesek ezek. Ugyanis 120 ezeren vesztik életüket a közutakon. Ez egy olyan dráma, amely nem történhet meg. Még egyszer emlékeztetek arra, hogy egy halálesettel általában hét sérülés jár együtt, tehát hét másik személy sérül meg minden egyes halál esetre eh, hét sérülés jut, tehát eh, először az előadóknak, utána pedig majd az árnyék előadóknak fogok szót adni, és a bizottság véleményét is megkérjük majd. Parancsoljon először az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kedves felvezetést. Eh, Múlt héten egyetlen egy nap eh, három eh, kamion eh, egy dugóban fékezés nélkül egymásba rohant. Egy vészfék asszisztens megakadályozhatta volna ezt a katasztrófát. Ahol lakom, egész közel éjjel egy kis teherautól repült az autópályáról, a vezető azonnal meghalt. Itt is egy eh, asszisztencia jelenléte a, a kormányban eh, biztosította volna azt, hogy túlélte volna a sofőr a eh, balesetet. Ezt a vezetési asszisztencia rendszereket alapfelszerelésként kell követelnünk minden autóba. Szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani minden kollégának, akik módosító indítványokat nyújtottak be. Nagyon hasznos gondolatokat, kiegészítéseket tartalmaztak a javaslatok. Ezeket be építem, részben már integráltam is kompromisszumos indítványomba. 126 módosítót nyújtottak be, 52-t a szociáldemokratát, 31-et az ALDE, 10-et az ECR, 20-at a zöldek, 23-at a GUE, és 21-et az ENF. Nem volt minden fordítás rendben, tehát az angol németet még tudtam e, ellenőrizni, de a románból fordítottat nem. Hadd mondjak egy példát. Én a német verzióban azt mondom, hogy Spurhalt Assistance, az angolban azt szerepel, hogy partial warning assistance, de ez egy teljesen más asszisztencia, mert az csak arra figyelmeztet, hogy egy elhagytuk a sávunkat, a spurháltan, pedig azt jelenti, hogy ugyanazon a, abban a sávban haladok tovább, és ez garantálja az asszisztencia. 32 kompromisszumra teszek javaslatot, és ezzel tulajdonképpen a benyújtott összes módosítónak több mint a felét, mint egy 155-öt figyelembe vettem. Köszönöm a kitűnő gondolatokat a kollégáknak, és többségében támogatni is tudom a javaslatokat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nagyon nagy az egyetértés például abban, hogy a mobilitásban, a mozgásban korlátozott vagy folyadékossággal élő emberekre különösen oda kell figyelnünk. Ez vonatkozik arra is, hogy eh, hogyan legyenek a riasztó jelzések megfelelő hangerővel, vagy eh, a fogyatékosok szempontját is figyelembe véve. Fontos az adatszolgáltatás, hiszen ezzel jövőben esetleg bekövetkező baleseteket meg tudunk akadályozni, természetesen anonim módon kell az adatokat gyűjteni, személyes adatokat. A kerékpár infrastruktúrával kapcsolatban követeléseket kell megfogalmaznunk, új bicikliutak építésére van szükség. Van néhány módosító hitvány, amiket, amelyeket sajnos nem tudom támogatni, de ezekért is hálás vagyok, mert mindig elgondolkoztatóak az e, ilyen indítványok is. az egyiket azért utasítom el, vagy nem tudom elfogadni, mert e, igazából nem illik az egész e, téma körbe. A másik egy teljesen új irányt akarna adni a jelentésemnek, egy harmadik módosítót pedig azért utasítok, mert teljesen fölöslegesnek tartom. Mellett alapos gondolkodás után arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyos módosító indítványokat, vagy azoknak a részeit, amelyek konkrét évszámokat tartalmaztak, szintén elutasítok ugyanis hogy mikor, melyik évben legyen kötelező beépíteni bizonyos típusú asszisztenciát. Most ilyeneket én direkt nem írtam bele a jelentésbe, én évszámokat. Néhány kollega konkrét időhorizontot vagy évszámokat javasol, de ezeket elég önkényesen választották ki. Ne értsenek félre, kedves kollégák, természetesen én is ambiciózus határidőket támogatok, de ennyire konkrét követeléseket szerintünk nem ebben a saját kezdeményezési jelentésben kell meghatározni. Ezen túlmenően nem lenne koherens az sem, hogyha csak néhány, bár számunkra nagyon hatékonynak tartott asszisztenciárendszerek esetében szabnánk meg évszámot, mások esetében pedig, amelyek szintén megfelelnek a kitémoknak, nem követelnénk ugyanezt. Másrészt szerintem még van egy sokkal, ennél sokkal fontosabb érv is. Nyomatékosan, nyomatékosá kell tennünk, hogy az általános, a General Safety Regulation, az általános jármű biztonsági rendeletet dolgozza át a bizottság, és ott tudományos megalapozottságú a határidő kitűzése. A jogalkotási folyamat során, hogyha nem elég ambiciózusak az EU által meghatározott célok, akkor még a megfelelő cikkekkel vagy mellékletekkel kapcsolatos módosító indítványunkban később is követelhetünk évszámokat. De most itt ebben a jelentésben abban kellene megegyeznünk, hogy melyik vezetési asszisztencia rendszerek esetében kérjük azt, hogy ezeket építsék be már eleve az alapfelszeresként az autóba. Más asszisztencia rendszerek esetében csak ösztönzőket kellene megalkotni. Hogyha itt javaslatot teszünk ilyen ösztönzőkre, de nem szabad közben a legfontosabb célunkat szem elől téveszteni, hogy teljesen meg kellene szüntetni a, a életek elvesztését az utakon. Vannak olyan um, kollégák is, akik azt javasolják, hogy az asszisztencia szolgáltatást ne lehessen lekapcsolni, vagy kikapcsolni. Mások azt mondják, hogy minden rendszer kikapcsolható, és a vezető által vezérelhető, irányítható legyen. Megint csak másikat egyiket akarják, a másikat nem. Tehát a kikapcsolást igen, a, a feltirányítást nem. Nagyon um, veszélyesnek tartanám azt, hogy a, ne, legyen, ne legyen lekapcsolható egy ilyen asszisztencia rendszer lehet, hogy a rendszer elromlik, vagy, vagy valamilyen határértéket túllép, vagy lehet, hogy rossz jelzéseket küld az infrastruktúra, vagy valamelyik közlekedés, valamelyik más résztvevője követel hibát. Lehet, hogy sebességkorlátozást túllépésével meg lehet akadályozni adott esetben egy balesetet itt az árnyék előadókkal még ezen pontok kapcsán megegyezésre kell jutni. A javasolt biztosít biztonsága kapcsolatos releváns asszisztencia rendszerek lekapcsolhatósága kapcsán szerintem nincs általános megoldás. Vannak olyan asszisztencia rendszerek, mint például a vészfék asszisztencia, az ne legyen kikapcsolható. Még akkor is, hogyha fennáll a veszély, hogy a, hogy, hogy a vezető elfelejti újra bekapcsolni. Az e vagy a sávtartó asszisztencia viszont legyen lekapcsolható. És kizárólag csak a kényelem, kényelmet szolgáló asszisztencia rendszerek esetében egyáltalán semmilyen probléma nincs azzal, ha ezek kikapcsolhatók. Tehát a javaslat az, hogy minden kikapcsolható rendszer eh, számára ez két fokozatú legyen. Tehát először a vezető csak a eh, RIA figyelmeztető jelzés kapcsolása ki, mert így az elég idegesítő, és csak utána eh, deaktiválja a rendszert. Emellett arra is gondoskodni kell, hogy amikor újraindul a jármű, akkor újra aktiválódjon az asszisztencia rendszer. A módosító indítvány között van olyan, amely egy viszonylag rövid időn belül már egy automatikus újraindítást követel. Hát ezt majd még megbeszélem az árnyék előadóval, lehet, hogy a bizottságnak is lesz erről véleménye. Holnap találkozunk először az árnyék előadókkal, az általam javasolt 32 kompromisszumos módosítót fogjuk áttekinteni. Ezeket már az árnyék előadók néhány nappal ezelőtt megkapták. Október 12-ére tervezzük a szavazást a szakbizottságban, és az IMCO-ban, a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottságban készülő véleményben figyelembe fogják venni a mi javaslatainkat. Még egyszer köszönöm a kitűnő módosító indítványokat, amelyeket a kollégák benyújtottak. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Sanalova asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a kompromisszumokért. Elhangzott az, hogy az ernyő első jelentés, ennyi jelentéstevők ülésére kerül sor, tehát a mai vita ezzel még nem zárul le, csak egy első pontról van szó, első lépésről. A jelentés célja a járművek biztonságának javítása. Hogyha a közlekedés biztonságáról beszélünk, akkor ehhez megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani, illetve más szempontokat is, amelyek befolyásolják a közötti biztonságot. A kollégák módosítóiban ez tükröződik, és remélem, hogy az én módosítóim is tükröződnek majd a szövegben. Megnéztük a kompromisszumokat, és azt gondolom, hogy a legtöbbet támogatni tudjuk például bizonyos kockázati csoportok, illetve az integrált rendszert a sebesség ellenőrzésével, illetve a tesztek aktualizálása, frissítése a passzív biztonság területén. Azt gondolom, hogy itt figyelembe kell venni a járókelőket is, illetve a kerékpárosokat. Ezt kitűnőnek tartjuk és természetesen a kompromisszumra törekszünk, végül pedig meg szeretnék említeni még egy témát, ez a, a maximális alkohol mennyisége a vérben. Itt nagyon fontos lenne egy határt, küszöbértéket rögzíteni. Azt gondolom, nem szabad azokban a tagországokban rosszabbítani a helyzetet, ahol nagyon szigorúak az előírások, és várom a jelentéstevővel, illetve az elnök jelentéstevőkkel az együttműködését, és még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Zlotowski úr parancsoljon. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Én is csatlakozni szeretnék az előttem szólók dicsérő szavaihoz. Természetesen nagyon sok módosító érkezett, és az ECR a legtöbbet támogatni tudja. Természetesen saját módosítókat is benyújtunk majd, a hetes módosító, illetve a 104-es fontos számunkra. Nagyon fontos a biztonságot javítani, nem csak a jövőben, hanem a közeljövőben. Például Lengyelországban a közutakon eh, egyre több eh, eh, idős jármű van, és hogyha javítani szeretnénk a rendszeren, akkor Eh, itt eltelik majd egy kis idő, amíg ez hozzánk is megérkezik, illetve eh, amíg hatása lesz ennek a halásbalesetek számára nézve. Már most megvan ehhez a technológia, tehát nagyon fontos ezeket a jobb biztonság érdekében bevetni. Tehát nagyon fontos itt számunkra az, hogy ezeket a megoldásokat támogassuk, illetve hogy az autógyártók, illetve a, eh, biztosító társaságok is erre törekedjenek. Az ára kérdése akadály, ez elriasztja az ügyfeleket, úgy érzik, hogy erre nincsen szükség. És nagyon fontos, hogy a gyártóknál is erre törekedjünk. Az e-autóknál is vannak hasonló lépések, úgy érezzük, hogy ezt itt meg kell, hogy tegyük hasonlóan, azért, mert az ember és egészség biztonság ugyanannyira fontos, mint az éghajlatvédelem. Elnök, köszönöm szépen. Van Mirtenbuk Bukur. Eh, de voorzitter. in het Nederlands spreken. Hollandul fog beszélni. Nem tánul, pedig eh, helyettesítem Jens Oldent, az előző árnyék előadót. Ehm, ezért az ő és az én saját víziómat is egy kicsit ismertetni fogom. De mindenek előtt szeretnék eh, Kok kollégának eh, gratulálni. Szerintem nagyon jó az, amit ő írt. Hét eh, módosítót nyújtottam be, és az árnyék előadó vagyok az Imkóban ban is. Róde kollega pedig 18 módosítót nyújtott be lehet, hogy ezekkel még tovább sikerül javítani a szöveget. Minden közlekedési baleset minden egyes áldozata egy túl sok halott, és borzasztó, hogy mennyire megnőtt a balesetben elhunytak száma. Ezért szükség van olyan intézkedésekre, mint amelyekről most itt beszélünk. A módosítók első csoportjában arra helyezik a hangsúlyt, hogy ambiciózus eh, célokra van szükség a közlekedés biztonság területén. Európának vezető szerepet kell betöltenie a közlekedés biztonság területén magasabb szín, színvonalú standardokra van szükség, csak így lehet csökkenteni a baleseti halottak számát. Egy európai összefogással, európai megközelítéssel kell ezt megvalósítani, bürokrácia nélkül, de lessons, lessons learned, tehát meg kell, le kell vonnunk a konzekvenciákat, eh, minden ország, eh, minden tagállam eh, levonja a tanulságokat a tapasztalataiból Szenelova asszony eh, már eh, beszélt arról, hogy eh, az alkohol, a megengedett véralkohol szintet harmonizálni kellene. Nos, itt, nem, itt inkább arról lenne szó, hogy a szigorú határértéket tartalmazó országok nak esetleg ezen, meg, ezen változtatni kellene, és akkor nem, hogy nőne, hanem csökkenne a biztonság. Szerintem az alkohol és a, és a közlekedés kizárják egymást, tehát hogyha itt harmonizációban gondolkozunk, akkor a nulla a null, nulla alkohol felé kell elmozdulnunk, meg kell néznünk, hogy mi az, amit megtehetünk. Határmenti régiókban az emberek szempontjából nagyon nehezen tudnánk elmagyarázni azt, hogy egy európai megközelítést akarunk kidolgozni, hogy csökkenjen a balesetben meghaltak száma, de ugyanakkor engedjük azt, hogy a vér alkohol színben ekkora különbségek legyenek. A következő csoportban az információról van szó. Már az imco is elmondtam, hogy nagyon feltűnő az, hogy mikor olvasok a bizottság anyagát, ott az szerepel, hogy ötből egy autó kevésbé biztonságos, mint amit a teszt alapján gondolnák. De amikor a fogyasztók megvesznek egy autót, nem szabad, hogy becsapják őket az autó biztonságával kapcsolatban. A módosítommal az a célom, hogy mindig a tényleges biztonságot kell közölni a fogyasztóval, a vevővel az Euro Impact teszt kapcsán. És itt még hozzátenném, hogy itt ez kicsit párhuzamban hozható a dízelgéttel. Ugye abban a hiszemben veszünk meg egy autót, hogy ez biztonságos, és amikor az autó gyárt, különböző marketing fogásokat alkalmaz, lehet, hogy Kohut Németországban veszi meg, is, vagy más országban viszont a biztonsági jellemzők eltérőek lehetnek. A 124. és a 126. módosítókban arról van szó, hogy szélesebb körű és professzionálisabb autós iskolákat és oktatást kell biztosítani a vezetni tanulók számára. És végül, elnök úr, biztonsági rendszerek kapcsán örömmel konstatálhatjuk azt, hogy a technológia hogy fejlődik. Vannak már intelligens sebességet kézbe tartó rendszerek, 144-től 148-ig módosító foglalkozik ezekkel, és ezekkel teljesen egyetértek. Azután hogyha a hatékonyság, a rendszerek hatékonyságról van szó, Jens Rode, az előző árnyék előadó fog majd természetesen ott ülni a többiekkel, amikor a kompromisszumos módosítókban fognak megegyezni. Örömmel várja az együttműködést, és én csak megismételni tudom, hogy valóban nem egyes halottan, aki az utakon veszi életét, egyet több, mint amennyit megengedhetünk. Mi? Kramer, Köszönöm szépen, Kramer úr következik. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a munkatársainak a kiváló munkáért. Elhangzott, hogy a kompromisszumokban sok javaslatunkat beépítették, ezt szeretném megköszönni és mindenek előtt a legsérülékenyebb közlekedés legsérülékenyebb résztvevőivel, a gyalogosokkal és a biciklisekkel kapcsolatos módosító indítványokat vették figyelembe, ezt külön köszönjük, hiszen egyre több a halottak között az ilyen legsebezhetőbb gyalogosok és biciklisek közötti halálos áldozatok száma. Gyors megoldásokat szeretnénk, de természetesen kötelező dolgokat kell előírni, csak az ösztönzés, hát ez nem hoz semmit. Pontosabban kell leírnunk azt, hogy az asszisztencia rendszereket hogyan lehet kikapcsolni. Itt eh, lehetnek kivételek, eh, persze, de az elfogadhatatlan, hogy ugye van egy autóban asszisztencia rendszer, aztán a vezető eh, kikapcsolja, és a 130-as limitnél 150-nel száguld, miután kikapcsolta a sebesség figyelő asszisztenciát, tehát ezt, ezt nem lehet. Persze nehéz itt megtalálni a, az üdvözítő középutat, de erre kell törekednünk ne lehessen felülírni tehát ezeket a rendszereket, hogy, aztán, hogy a sebességkorlátozást szisztematikusan figyelmen kívül lehessen hagyni. Csak a biztonság szempontjából releváns kivételeket kell, vagy lehet megengedni, persze ezeket sem nagyon könnyű megtalálni. És most a bizottsághoz fordulok, kérem, hogy figyeljen a bizottság, és végül is dolgozzanak ki egy jogszabályjavaslatot, ugyanis eddig ez nem történt meg, ezért készítjük el ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Hogyha már két éve a bizottság csinált volna valamit, most nem is kellene ezt a vitát megtartanunk. Úgyhogy szeretnénk majd reagálni arra, amit a bizottság mondott elfogadhatatlan, ezt már háromszor elmondtuk legalább, hogy egy halott is sok, ki a balesetben veszti el életét, és az, hogy egyre több az ilyen halálos áldozat, miközben mi itt arról beszélünk, hogy csökkenteni kell a balesetben elhaltak számát, hát nagyon messze vagyunk még a kitűzött céloktól. Köszönöm a jó együttműködést, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, Hertog úr. Parancsoljon. Ja, vielen Dank auch. Köszönöm szépen, én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Azt gondolom, hogy nagyon sok fontos dolgot fogalmazott meg, és aki ismeri Koch kollégát, tudja azt, hogy évek óta figyelmeztet folyamatosan. Én azt gondolom, hogy még egyszer hangsúlyoznunk kell a legfőbb aspektusokat, amelyek a közúti biztonságot javítják. Azt gondolom nem téves az, hogyha megnézzük a munkakörülményeket, azok munkakörülményeit, akik az utakon dolgoznak. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ellenőrzés ezen munkakörülmények kapcsán, illetve a szociális és egyéb előírások betartásának ellenőrzése hozzájárulhat a biztonságjavításhoz. Nem ismerem azokat a baleseteket, amelyeket megemlített a jelentéstevő. Én azt gondolom, hogy a sofőrök túl fáradtak voltak, hiszen ha nem lettek volna fáradtak, akkor nem mennek neki az előttük levő autóknak. Éppen ezért uh, a munkakörülményeket ellenőrizni kell a nagyobb biztonság érdekében. Én is azt gondolom, hogy az infrastruktúra állapota jelentősen hozzájárul a nagyobb biztonsághoz. A karbantartás, illetve az utak, hidak karbantartása, illetve egyéb alkotóelemek karbantartása nagyon fontos, hiszen az infrastruktúra határozza meg részben azt, hogy biztonságosan lehet-e közlekedni. Mindenki ismeri azt a pillanatot, amikor megsérültek a táblák, nem látjuk azt, hogy milyen irányba mutatnak, mit akarnak mondani. Éppen ezért a jól felfestett vonalak az utak szélén és középen is nagyon fontos, különösen, hogyha az új asszisztencia rendszereket vizsgáljuk, és ezek egyre fontosabbak lesznek, hiszen ezen vonalakhoz felfestett, jól felfestett vonalakhoz igazodnak az asszisztencia rendszerek. Éppen ezért nagyon fontos az infrastruktúra karbantartása. És elhangzott az is, én is csak hangsúlyoznám, hogy nagyon sok haláleset, ami a közúti forgalmon fordul elő, a városi közlekedésben, főként belvárosokban fordul elő, és hogyha megnézzük az ott életüket veszteteket, akkor ők a legérzékenyebb csoportok, kerékpárosok, gyalogosok. Éppen ezért a jövőben nemzeti szinten is jobban oda kell figyelni arra, hogy a kerékpárutak, járdák kialakítása fontosabb legyen, illetve hogy több helyet kapjanak a kerékpárosok és a gyalogosok. Tehát nagyon fontos mindez. Ki nem érte volna meg még azt, hogy a gyalogosok egy nagyon keskeny szakaszon kell, hogy átvergődjék magukat, és az autók egyre több helyet követelnek maguknak. Mindenki egyben autós is, sofőr, gyalogos, illetve kerékpáros. Éppen ezért a nagyobb biztonság érdekében több teret kell teremteni. És mint említettem, nagyon sok baleset, amely a kerékpárosokat, gyalogosokat ér, érinti. Nagyon gyakran az erős közlekedésben résztvevők, például gépjárművek, kamionok között fordul elő, illetve más járművek között. Tehát úgy érzem azt, hogy az Európai Unió jó jogalkotást végzett ezen területen meg kell dicsérni az Európai Bizottságot, például a kamionok kabinjait, úgy kell kialakítani, hogy jobban lássanak a sofőrök, hány haláleset fordul elő például a holt sarok miatt, ahol nem lehet átlátni, és azt gondolom, hogy a személygépkocsiknál, és ugyanerre oda kell figyelni, tudom, hogy az autógyártók erre egyre jobban oda fognak figyelni, tehát fontos, hogy legyen egy olyan zóna, amennyiben összeütközésre kerül sor, hogy a gyalogosok ne szenvedjenek súlyos baleseti sérülést azonnal. Úgy érzem, hogy ezek mind olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy céljainkat jobban elérjük 2020-ig, illetve hogy az Európai Unión belül 50 ezerre csökkentsük a balesetek számán, azt gondolom, hogy minden haláleset egy egyel több, éppen ezért minden irányban meg kell erősítenünk az intézkedéseket a célok érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ertug úr. Az Európai Bizottsághoz fordulok, és Péter úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Okay. Thank you very much. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Koch is szeretnék köszönetet mondani még egyszer a jelentéshez, illetve jelentésért és a módosítókat is köszönjük. Ezt azért is hangsúlyozom, mert szerintünk minden módosító jó irányba mutat, halad előre, úgyhogy rövid is leszek. A lényeg annyi, hogy Természetesen kíváncsian várjuk a kompromisszumos módosítókat, és az IMKO szakbizottság megjegyzését és véleményét is, illetve egyetlen egy valamire reagálnék, mert a bizottsághoz megszólították a bizottságot az időbeosztással kapcsolatban, tehát hogy az ütemtervben legyünk ambiciózusabbak. Hát nagyon keményen dolgoztunk már ezen, és több különböző érintett dolgozik velünk, nyilván az ágazat, a biztonsági szakértők, a kampányoló szervezetek, és így tovább, és ki kell hangsúlyoznom, hogy nem egy vagy két intézkedésről van itt szó, hanem egy igen komoly intézkedés csomagról. Az intézkedések száma persze attól függ, hogy ki hogyan számolja, mit számol egy intézkedésnek, de legalább 20 intézkedésről van itt szó, és ezeknek az előkészítéséhez megfelelő időre van szükségünk. Abban a pillanatban, hogyha egy ilyen csomag megvan, akkor mi leszünk a világ elsők, az EU lesz az első a világon, ahol ennyire ambiciózus biztonsági intézkedések vannak. Még a hatástanulmányt is véglegesítjük, nagyon rövid az idő, ami rendelkezésünkre áll. Elnök asszonynak már mondtam korábban, hogy a következő év első negyedévére szeretnénk elkészülni ezekkel. Én reménykedem benne, hogy a kollégák e, türelmét megkaphatjuk eddig, és arról biztosíthatom önöket, hogy e, majd azt fogják gondolni, hogy érdemes volt, megérte ez a várakozás. Köszönöm szépen. Elnök asszony, meg tudná mondani újra a dátumot? Jól értettem? A 2018-as év első szemeszteréről van szó, vagy a másodikról? It's even better than that. Még annál is jobb elnök asszony, mint amit hallott, mert negyedévről van szó, tehát nem az első szemeszterről, hanem az első negyedévről. Elnök asszony, nagyszerű, akkor mindenki nagy örömmel fogja várni a bizottság közúti biztonsági javaslatát az első trimeszterben. Az első negyedév, és visszaadom Koch úrnak a szót zárásra. Még egyszer én is köszönöm a az eszmecserében elhangzottakat. Azért vegyük elő még egyszer, hogy mi is a téma. Saving lives, boosting car safety in the European Union. Tehát az ö, autók biztonsága kell, hogy a középpontban álljon. Erre kell koncentrálnunk. A többi kérdés, amit szintén figyelembe kell vennünk, jó, hát ezekkel is foglalkozzunk, de nem annyira átfogóan el tudom képzelni, hogy lesznek még saját kezdeményezésű jelentések, amelyek nem kimondottan és csak az autók biztonságával foglalkoznak majd. Erről hát az Európai Parlament majd dönthet. Szorovszki úr volt, azt hiszem, aki azt mondta, hogy nem csak a e, biztosítókat, hanem az autógyártókat is be kell vonni a munkába, ez valóban nagyon fontos e, és jó megállapítás. De még ez sem elég ez csak kiegészítheti azokat a kötelezettségeket, amelyeket előírunk. A következő valós idejű és a tényeknek, a valóságnak megfelelő információ, az autók eladásakor, biztonsági jegyek kapcsán nem lehet helye a félrevezetésnek. Kramer úr kéri az Európai Bizottságtól, hogy minél gyorsabban a General Safety Regulation, az általános biztonsági rendelet val álljon elő. Igen, hát ehhez én is csak csatlakozni tudok. Kedves Ismail Ertug, nem tudom, hogy a munkafeltételekről ilyen elmélyülten ebben a jelentésben beszéltünk el, hiszen itt az autó biztonságáról van szó. E, nincs kételjem, hogy jó, igaz, amit elmondtál, de hogy itt most ebben a jelentésben ezzel, ezzel ilyen részletesen foglalkozunk, hát ez, erről majd még az árnyék előadókkal beszélnünk kell azt, e, hogy a holteret Hát, az eltérre kapcsolatos problémát kikerüljük, hogy a kamionsofőrök minden irányba jól lássanak, igen, ez különösen fontos, hogy még jobban tudjuk védeni a legsebezhetőbb gyalogosokat és kerékpárosokat. A cél az, hogy elkerüljük a baleseteket. Ezzel többet, többet tudunk adni az emberek megvédelméért, mint csak passzív átalakításokat végzünk a járműveken. Tehát a fő cél az, hogy egyáltalán a, kerüljük el a baleseteket. Megköszönöm Koch úrnak, és emlékeztetek mindenkit, hogy október 12-e, 12 9 óra a határidő október 11-én 10 órakor pedig a mi szakbizottságunkban Zsantod úr meghallgatása lesz, aki az ENSZ képviselője, méghozzá a közútbiztonsággal foglalkozó szakember. Ez azt jelenti, hogy egy kis nemzetközi gyakorlati tapasztalatot is kapunk, európai szinten szükség van erre is. Megköszönöm tehát mindenkinek, és a következő napi rendi pontunkra fogunk rátérni, ami a DigiMove bemutatója, összefoglalója. A 868-as per 868 per 2004-es rendelet bemutatása, illetve ennek a javasolt módot is, módosításait fogja Filip Cornelis bemutatni a közlekedési szektorban. Parancsoljon, Filip Cornelis! Bienvenue dans notre commission. Sok szeretettel üdvözöljük a szakbizottságunkban. Vous avez la parole, je vais vous donner la parole pour une dizaine de minutes, et puis... Egy olyan 11 néhány percre kap szót, utána pedig meghallgatjuk előadónk véleményét, előadónk Piper úr. Tehát még egyszer köszöntöm, és át is adom ennek a szót. Uh, thank you very much, Madam President. Um, good afternoon, uh, honorable... Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a tisztelt képviselőket. Elkészítettem néhány szlájdot, hogy ismertessem a bizottság javaslatát, hogyan lehet biztosítani a versenyt a légi közlekedésben. Köszönöm a lehetőséget, hogy megtarthatom itt ezt a prezentációt. Mindenek előtt Mielőtt rátérnénk a javaslat részleteire, szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a javaslatot e, a szélesebben vett légiközlekedési stratégia kontextusába kell helyeznünk. A légiközlekedés rendkívül fontos, nem csak mint ágazat, hanem az európai gazdaság egészének nyújtott szolgáltatásai révén is a légiközlekedési stratégiát elfogadta az Európai Bizottság 2015-ben, ezzel biztosítani akarjuk, hogy a régi közlekedés a megfelelő szerepét be tudja tölteni, a gazdaság számára segítsen új piacokat feltárni, a lehetőleg fenntarthatóbb módon. A stratégiát üdvözölte a parlament, ezzel biztosítani akarjuk, hogy az európai légi közlekedés versenyképes maradjon és jól kapcsolódjon a világ többi részéhez. A különböző kezdeményezések és javaslatok közül, ugye megemlítek néhányat, a me, több kezdeményezés van jelenleg is. A leg, egyik legfrissebb közlemény nyitott és összekapcsolt Európáról a légiközlekedés szempontjából. Ezt idén júniusban fogadtuk el. Ez a kezdeményezés tartalmaz egy sor al kezdeményezést, ha ezeket így hívhatom, iránymutatások az ellenőrzésről, a felelősségről, alkalmazásokról, vannak iránymutatások a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségekről, azután az európai légtérről, jó gyakorlatok, az légi navigációs rendszerek folyamatosságával kapcsolatban, és végül szeretnénk erősíteni az Európa szerepét a nemzetközi légi közlekedésben, és ide tartozik a most tárgyalt jogalkotási kezdeményezésünk is. Rátérő erre a konkrét jogalkotási javaslatra, és reméljük, hogy a parlament hamarosan elkezd majd foglalkozni ennek az anyagnak a tárgyalásával, és hogy ez zökkenőmentesen történik majd meg. Itt a legfontosabb az, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy a konnektivitás, hiszen a légi közlekedésben is ez a kap kapcsolat jelen van, tehát e között, illetve a gazdaság egészek közötti ezt a kapcsolódást biztosítani kell. E, tudjuk, hogyha jobbak a légi e, kapcsolatok, e, és mondjuk 10 százalékkal javul ez a mutató, akkor 4% százalék, a GDP is fél százalékkal nő ennek a hatására. Az európai belső piacon a jelentősen javult a helyzet, napi 3000 légi járat van jelenleg, amikor 25 évvel ezelőtt a belső piac létrejött, akkor csak a töredéke volt ez a szám. Ezzel a szlájdon szeretnénk illusztrálni, hogy mi is ez a kapcsolat ennek. Ugyanis olyan sok formája van, vannak közvetlen kapcsolatok városok között. Itt a térképen látják balra fent, például, hogy Lisszabonból mely, milyen városok érhetők el. Zölddel jelöltük az EU eh, légitársaságokat, a pirossal az EU-n kívüli légitársaságokat, kékkel pedig azokat, amelyekre mind a EU-s és EU-n kívüliek is repülnek. Nem elnézést fordítva, tehát a kék az EU-s és a zöld a EU-s és nem EU-s együtt. De Portugália nagyon jól kapcsolódik például Brazíliához, ami ugye nem meglepő. Azt is látjuk a jobb felső ábrán, és majd persze innen messzire lehet, hogy nem lehet ezt jól látni, de itt a tal, azt látják, hogy Tallinnból mi közelíthető meg. Itt Tallinn és Japán közötti kapcsolatokat térképeztük fel. Ez az indirekt konnektivitás egy jó példa. Látják, hogy nagyon fontos ez a közvetett kapcsolat is. Csak így lehet eljutni Észtországból Japánba, de ezen belül nagyon sok opció van. Van, ahol európai és Európán kívüli társaságok is repülnek. Minél több opció jó, minél nagyobb legyen a verseny egy adott szakaszon, ez szolgálja egy olyan ország, mint Észtország polgárainak és vállalatainak az érdekét is. Nagy habok vannak az EU-n belül és azon kívül is, tehát ilyen nagy csomópontok. Erre látunk alul két példát. Alul jobb oldalt, ez a párizsi hub, nagy csomópont, honnan le, lehet Párizsba eljutni Európából. Igazából, ha Párizshoz kapcsolódik valami, akkor az egész Európához kapcsolódunk baloldalt, a Varsóból elérhető városokat látjuk, európai és Európán kívüli társaságok által biztosított járatokkal. Nagyon fontos tehát a konnektivitás. Szeretnénk megteremteni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy minden operátor beléphessen erre a piacra Európán kívüli és Európán belüli egyaránt, mert így nő a verseny mi veszélyeztetheti ezt a versenyt? Hogyha az EU-n ugye belül minden rendelkezésre áll, a belső piac, versenyszabályok, beavatkozunk a diszkriminációra, kerül soha nem érheti diszkrimináció a ré, egyik társaságot se, tehát Európán belül ez rendben van. Az EU-n kívül ez nem mindig így van ugye a tökéletes helyzet az, hogy nincs sehol hátrányos megkülönböztetés, mindenütt tisztességes a gyakorlat, de azért elképzelhető, hogy ezen kívül vannak olyan gyakorlatok, amit az EU-ban mi nem engedünk meg, de az EU-n kívüli helyzet ronthatja a versenyt, és egy idő után csökkenti a légitársaságok számát, ilyen módon csökken a kevesebb kapcsolat lesz, kevesebb választási lehetőség, és emiatt hosszú távon az árak is nőnek. Ez szerintünk ez nem jó, nem csak az érintett légitársaságok számára nem jó, hanem az egész európai gazdaság és általában az európaiak számára sem. A légi közlekedésben ellentétben más ágazatokkal sajnos nincsenek nemzetközi szabályok. A WTO-ban nem foglalkoznak a légi közlekedéssel. Az ICAO az létezik, de az ICAO-nak nincsenek világos szabályai a versennyel kapcsolatban, ez egy túl érzékeny terület, és nincsenek globális rendszerek. A legtöbb kétoldalú légiközlekedési megállapodás nem foglalkozik a vállalkozás szabadságával, a tisztességes gyakorlattal, a diszkrimináció tilalmával. És mi ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a policy toolboxunkba fölvegyünk egy kereskedelem védelmi eszközt, hiszen a szolgáltatásról van szó, legyen egy olyan instrumentum, amivel behozhatunk, ha erre szükség van. A javaslatunk, a gondolkodásunk alapja más ágazatokból vett példák, itt elsősorban a rendelet, a kereskedelmi korlátokra vonatkozó rendelet, itt a légi közlekedésen kívüli más szolgáltatásokat vehettük már például. Ugye nem akartuk a spanyol viaszt újra felfedezni, már bevált, letesztelt eh, eljárásokat, módszereket akartunk itt is alkalmazni. Szorosan együtt működtünk a DJ Trader és a DJ Competition-nel, a verseny és a kereskedelmi főigazgatóságokkal. Ez a jövőbeni rendelet reményeik szerint az eszközszárunk része lesz, de hát az eszközszárunkban még ennél is több van. Globális tárgyalásokon alapuló megoldásokat akarnánk persze ideális esetben, ezért továbbra is folytatjuk az ICAO-ban a tárgyalásokat, szeretnénk, hogyha erősödnének a nemzetközileg közösen elfogadott szabályok. Ez a mi eszközünk kiegészíti a kétoldalú megállapodásokat, akár az EU, illetve akár a tagállamok által kötött megállapodásokat. Ez a rendelet nem fogja helyettesíteni nyilván a szokványos piaci versenyt, azok a légitársaságok, a légitársaságok felelősek elsősorban azért, hogy versenyképesek legyenek, jó terméket kell kínálniuk jó áron, mi nem akarunk beavatkozni a versenybe, nem akarunk protekcionizmussal megváltoztatni üzleti döntéseket, tehát protekcionista célra ezt a rendeletet majd nem lehet felhasználni. Ez nem hozzá előnyösebb helyzetbe az EU-n belüli légitársaságokat. Hasonló, mint a többi ilyen kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos eszközhöz, ezeket viszonylag, viszonylag ritkának kell alkalmazni, de maga a meglétük elrettentő hatású segíti elérni azt, hogy még mielőtt bekövetkezne valamilyen probléma, a, a rendelet megléte már megelőzi azt, hogy egyáltalán problémák keletkezzenek. Most röviden, mi is ez a javaslat? Mit fed le? Mi a hatája? Olyan esetekkel foglalkozunk, amik a harmadik országban e, megsértik az EU felé a nemzetközi kötelezettségeket, vagy olyan gyakorlatot alkalmaznak, ami diszkriminatív és ami eh, negatívan befolyásolja a versenyt. Kiterjed olyan esetekre, amikor egy EU légitársaság és más légitársaságokról közötti esetekről van szó, illetve amikor a jogsértés eh, sérti, eh, sért EU-s, e EU-n e belüli légitársaságokat. Hogyha nincs jogsért, jogsérlem, akkor nincs szükség beavatkozásra. Tehát a nemzetközi kötelezettségek megsértése az első nagy fejezet, a másik a diszkriminatív gyakorlatok, amelyek károsan hatnak a versenyre. Most hogyan működik majd ez a rendelet? A javaslatunk az, hogy a panaszokat többféle módon is több, többek is benyújthassanak, tagállamok, légitársaságok, légitársaságok szövetségei, vagy akár az Európai Bizottság saját kezdeményezésére. Ez néha fontos lehet, hogyha néhány másik piaci szereplő esetleg habozik, és nem nyújt be panaszt, vagy nem él panasszal. A panasznak el kell jutni a bizottsághoz, megfelelő tényekkel alátámasztva, ugye nem elég, hogy egy-két soros üzenetet küldenek nekünk, hanem egy egész dossziét, egy aktát kell küldenünk, amely már legalábbis tényeket, bizonyítékokat is tartalmaz, nem csak szóbeszédre alapozott, kell, hogy alapozódjon a panasz, hanem már a priori előzőleg elég eh, tény kell, hogy rendelkezés álljon ahhoz, hogy milyen indítsunk egy eh, nyomozást, és eldöntsük azt, hogy ez a nyomozás az EU érdeke. A vizsgálatot azután lefolytatjuk. A javaslatban azt eh, javasoljuk, hogy két, maximum két éven belül történjen meg ez a vizsgálat. Persze, ennél rövidebb az jó, de fontos volt egy határidőt megszabni a jogbiztonság garantálása érdekében. Aztán van sürgősségi esetekre is szabályozás. tagállami szakértők részt vehetnek képzésük szerint a vizsgálatokban, mert ők külön szakértelemmel rendelkezhetnek adott konkrét helyzetekről, és segíthetnek a bizottságnak a jó eh, abban, hogy a vizsgálatot nagyon jól eh, folytassa le. Az összes érintett fél érdekét figyelembe kell venni, meg kell hallgatni minden érintettet. Az eredményeket eh, a rendelkezésre tények alapján kell eh, majd eh, kimunkálni. Tehát ugye minden fél nyújt be bizonyítékokat, de a végén eh, mi a javaslatok alapján vonjuk le a következtetés, és ha van olyan érintett fél, aki nem akar együttműködni, akkor ebből kára lesz, mert akkor mi a vizsgálatot úgy zárjuk le annak alapján, amit mi, mint tényszerűen megállapítottunk milyen fellépése van lehetőségünk. Mindig is előté, előtérben részesítjük a megáll, tárgyaláson alapuló megoldásokat. Több országgal van is megállapodásunk. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a konfliktusokat együttműködve megpróbálni megoldani. És erre van lehetőség akkor is, amiközben már zajlik a vizsgálat ez is egyfajta elretentés. Az ilyen eszközök alkalmazása egy ilyen utolsó eszköz, egy last resort, különösen ha figyelembe vesszük az átfogó európai megállapodásokat, amelyek jellemzően nagyon részletes eljárásokat tartalmaznak vitarendezésre. Először mind ezeket a lehetőségeket kell kihasználni, tehát a meglévő megállapodásokban rejlő lehetőségeket. Most hát először, mielőtt lezárulna a vizsgálat, és sor kerülne valamilyen felépésre, három kérdést kell megválaszolni. Tehát először is volt-e valamilyen diszkriminatív gyakorlat, vagy tiltott állami támogatás, kár érte európai légitársaságot vagy légitársaságokat, és van a kapcsolat a légitársaság által elszenvedett kár és a vizsgálgyakorlat között és hogyha igennel válaszolunk tíz tények alapján mind a három kérdésre, akkor tehet javaslatot a bizottság olyan intézkedésekre, amelyekkel helyre lehet állítani a e, szükséges versenyfeltételeket. E, ezek nem büntetések, nem szankciók. Az egyetlen célunk az, hogy e, például legyen egy pénzösszeg, ami ugyan akkora összeg, mint amekkora kárt okozott a káros gyakorlat. És nyilvánvalóan az intézkedés megszűnik, amikor megszüntetik a diszkriminációt. Az ilyen intézkedések eh, nem következnek automatikusan a vizsgálatból, még akkor is, hogyha a vizsgálat eredménye az, hogy igen, az említett három kérdésre igennel eh, válaszolunk, végül is még egyszer le kell tesztelni, hogy az unió általános érdekei sérülte. Ne, meg kell vizsgálnunk azt, hogy nem okozunk-e nagyobb kárt az intézkedéssel hogy a haszon, mondjuk más ágazatokbeli példák alapulva, mondjuk a fogyasztók számára, vagy a vá európai vállalatok számára nagyobb haszont nagyobb a haszon, mint amikor a kárt elszenvedett az régi társaság. Tehát ugyanúgy, mint a kereskedelmi akadályok rendeletben, ezt a tesztet itt is el kell végezni összhangban van-e, tehát a terület intézkedés, vagy esetleges intézkedés az EU általános érdekével. És az intézkedésekkel nem lehet olyan helyzetbe hozni magunkat, vagy a tagállamokat, hogy egy adott országgal kötött megállapodás sérüljön és végül az intézkedések arányosak kell, hogy legyenek. Ahogy korábban elmondtam, ez csak az okozott kár mértékével lehet azonos összeg, és nem hozhat előnybe EU-s légitársaságokat. Ez pont az ellenkező ennek, amit el akarunk érni, az egyenlő versenyfeltételeket. Összefoglalva, a célunk annak biztosítása, hogy eh, legyen verseny a piacon, az EU-n belül és az EU-n kívül is, eh, ne eh, érje hátrányos megkülönböztetés külső piacokon az EU légitársaságait, erősödjön a verseny, a kapcsolatok és a vállalatok, az utasok minél több lehetőséghez jussanak az EU-n belül és az EU-n kívül repülés területén. Köszönöm szépen, Kornelissen úr. Egy kicsit fel is vázolt ezzel a menetrendet a bizottság részéről, most pedig megnyitom a vitát. És Piper úrral kezdjük a jelentéstevővel, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen eh, Cornélius úrnak a bizottság képviseletében a tájékoztatást. Ez világos, átlátható és meggyőző beszámoló volt. Ami a eh, fair versenyhelyzetet illeti a közlekedésben, itt eh, nagyon sok a pótolni való, az eddigi szabályozások, ami a nem fair árkialakítást illeti, ezt igazából nem is alkalmazták, viszont más országokban vannak már elriasztó intézkedések. Az USA-ban például de legalább papírformában léteznek, mert akkor is ritkán alkalmazzák őket. A gyakorlatban is a légitársaságok mindig óvatosabbak, hogyha létezik már konkrét jogalkotás olyan esetekben, ha valamilyen szabályt nem tartanak be. És azt gondolom, hogy itt itt hát, igenis szükség van a fellépésre. Először úgymond puha eljárásokkal lehet elkezdeni. Ön említette azt, hogy a bilaterális megállapodásokban lehetőség lenne a vitarendezésre, és azt gondolom, hogy 90, illetve 95% a problémáknak amelyekkel szemben állunk, ezeket a tagországok között meg lehet oldani, ezután létezik egy második lépcső, amikor a bizottság maga is egy ikaós folyamatot moderálhatna, globális megállapodásokon keresztül, és meg lehet próbálni a különböző megoldásokat megragadni. Ezek a dolgok már folyamatban is vannak, viszont hogyha még mindig az a helyzet, hogy egy adott légitársaság Oroszországban, Kínában vagy az arab térségében diszkriminatív módon lép fel, és az európai társaságok a leszállási jogokat ritkán kapják meg, nagyon kedvezetlen szlotokkal, túlságosan magas árak kerülnek kialakításra, illetve hogyha korlátozzák a repülési jogokat, úgymond zaklatják a régi társaságokat, és ez rendszeres, akkor azt gondolom, hogy Európai Unióként nekünk is ki kell alakítanunk egy elriasztó eszközt, és amire a bizottság javaslatot tett, ez nem több és nem is kevesebb. Azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy olyan jogalkotás, amiről még évtizedek most beszélni fogunk, de legalább egy olyan eszköz ez a kezünkben, amely riasztó hatású lehet, és azok az aggályok, a, mi szerint be korlátoznánk a versenyhelyzetet, ez nem igaz, ettől tartanak a repterek, az Európai Uniónak vannak ilyen eszközei, és nagyon fontos, hogy ez az elmúlt elkövetkezendő időszakban meg is fog valósulni, de nem fogunk eh, bizonyos régiókat, reptereket kiszárítani, úgymond, vagy nehéz eh, hátrányos helyzetbe hozni, tehát tagországokat hátrányos helyzetbe hozni. Ehm, ez egyértelműen kiderül a bizottság javaslatban, hogy ez nem így lesz. Éppen ezért ehm, úgy érzem, hogy ez a bizottság javaslat használható, vannak olyan dolgok benne, amelyekkel kapcsolatban a kollégák már említették, hogy javítani való van, az én frakcióm is majd még tisztázni fogja a politikai álláspontot, éppen ezért a mostani vitát pozitívnak tartom, és úgy érzem, hogy a bizottság javaslat megfelelő irányba mutat. Köszönöm. Köszönöm. Hová tűnt az elnökasszony? Köszönöm szépen, eh, Péper úr, Price asszony, mikrofon nélküli felszólalás. Votre mikro. Kérem, kapcsolja be mikrofonját. Köszönöm szépen elnök úr, Cornélis úrnak, és köszönetet szeretnék mondani az átlátható és jó javaslatért, amit ön itt bemutatott. Az én frakcióm és magam a múltban felhívta a figyelmet a tartatatlan helyzetre légi közlekedésben, és a rendezett versenyhelyzet helyett, amely nemzetközi szabályozódott, folyamatosan nem fel gyakorlatokat látunk. Mindez egyre rosszabbodik az EU-ban, a szociális dömping, a nem fair verseny, és súlyosbítja a helyzetet, és az európai régi közlekedés helyzetét súlyosbítja. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy most egy olyan eszközözünk létre, amely a piaci torzításra kell hivatott védelmet nyújtani, és mindenkit arra bátorítanék, hogyha nincsen más út, akkor alkalmazzuk ezeket az eszközöket. Az EU nem engedheti meg azt, hogy eh, nem fair versenyhelyzetnek tegyék ki, akik azt gondolják, hogy nincsen szükség e riasztó e, eszközökre, azoknak nem adok ide, ide Fontos, hogy a vállalkozások ne szenvedjenek e, kárt, Éppen ezért, ami jelenleg rendelet rendelet tervezetet illeti, fontos, hogy a tagországok is gyorsan lépjenek, bizonyos tagországok megpróbálják halogatni a folyamatot, és az elfogadhatatlan, azt gondolom, hogy a bizottság a javaslatában egy kicsit lehetett volna ambiciózusabb, a védő eszközök, a nem fair versenyhelyzet ellen nem megfelelő eszköz arra, hogy visszaszorítsuk a tisztességtelen versenyt az EU piacáról. Tehát fontos, hogy ezen nehessen visszaélni. A harmadik országok légitársaságai szintén munkáltatók, és hogyha ezt fair versenyfeltételek mellett teszik meg, gazdagítják a piacunkat. A légi közlekedésért ez az ágazat egyébként csak a légitársaságok gyűjteménye lesz. Nagyon fontos uh, Eh, hogy megőrizzük, eh, illetve tekintettel legyünk a repterek eh, érdekeire. Várom az együttműködést Piper úrral és az elnyékjelentéstevőkkel. Fontos, hogy egy olyan építményt hozzunk létre, amelyet mindenki el tud fogadni, és bizakodó vagyok az együttműködést illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, Telicska úr parancsolja. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony és megköszönöm Cornelius úrnak a prezentációt. Először is szeretnék valamit kiemelni. Nagyon fontosak a szavak, amiket használunk, és azt mondanám, hogy nem védelmi ö, eszközről van szó, hanem gyakorlatilag a, gyakorlatilag a normáról, a standardról, amely a nem tisztességesen ö, versenyzőkkel szemben lehet felhasználni. A safeguardokról beszélt nekünk, és nyilván ezt nem szabad, hogy elfelejtsük. De még valamit nem szabad elfelejtenünk. Azt, hogy a mi feladatunk az nem az, hogy azon spekuláljunk, hogy valami tisztességtelen verseny vagy sem. Mert ez az érintett hatósághoz tartozik, nem pedig a mi feladatunk, az illetékes hatóság pedig az Európai Bizottság. Az elkövetkezendő hetekben a mi feladatunk az az, hogy gondoskodjunk arról, hogy olyan jogszabály legyen, amely a lehető legjobb, és tartalmazza a biztosítékokat. Illetve az Európai Bizottságnak olyan stabil, robusztus eszközt ad, amelynek a segítségével tud cselekedni, ha szükséges. Elnézést, hogyha esetleg ismétlek valakit, redundáns vagyok, de nagyon fontos ezt kihangsúlyozni. Kényes kérdésről van szó, azt én értem, nem múltban erről már sokat beszéltünk, és azt is tudom, hogy időnként tisztességtelen a verseny, de nagyon sokat spekuláltunk már ebben a házban, szerintem egy kicsit túl sokat is. Ami viszont a tervezetet illeti, azt el kell, hogy mondjam, hogy a bizottság több útból választhatott, és szerintem a jó utat választotta. Tehát egyrészt ö, megvizsgálta a meglévő jogszabályokat, nem csak a légiközlekedés terén, hanem a többi területen is, olyan jogszabályokat, amelyeket már ö, évek óta használunk, tehát az azt jelenti, hogy ezeket már teszteltük tulajdonképpen. és az állami támogatás jogra vonatkozó jogszabályok is ide tartoznak, és ezt én nagyon pozitívnak tartom, hogy a bizottság így járt el. Nagyra becsülném, már amennyiben erre lehetőség van, ezt csak azért mondom, mert elég hosszas út áll még előttünk, tehát nagyra becsülném a következőt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a hatástanulmány az a megfelelő minőségű, nem fogok most itt részletekbe bocsátkozni, erről beszéltünk már a múltban, de örülnék annak, hogyha ez javulna, különösképpen ami az összekapcsolásra gyakorolt lehetséges hatást illeti. Bizonyos régiók nem örülnek ennek, nem teljesen kiegyensúlyozott ez, de tudom, hogy a tanácsban is fölmerült ez a téma, és lehet, hogy erről szeretnének is beszélni a cselekvések között, de tudom, hogy a hatástanulmányról szólt egy külön ülés a tanácsban, tehát nagyra becsülném, hogyha erről beszélnének egy kicsit. De mondom még egyszer, hogy én nem látom azt, hogy ez mondjuk kifogás lehetne, vagy oka lehetne arra, hogy szembeszálljunk a tervezettel, ami előttünk van. Ahogy elmondtam, szerintem ez egy jó szöveg. És még egy-két pontot szeretnék felsorolni. A preventív hozzáállás az nagyon is érthető, ennek a preventív jellege. Szerintem az, hogy a szakaszokat is, ahogy leírták, az rendben van. Az időzítéssel nem feltétlen értek egyet, de azt hallottuk, hogy kettő évig, illetve egy évig terjedhet ez, mondjuk, hogy a sürgős helyzetről van szó. Azt gondolom, hogy az interakció sokat segítene. Tehát mondjuk, hogyha amikor a kétoldalú megállapodásokat megköt, egyeztetjük a partnerek egy részével, ott hasznos lenne a tárgyalások során a, a segítség a légiközlekedési stratégia esetében. Ugye ezt már többször kértük, ugye, hogy a kétoldalú kapcsolatokra összpontosítunk, és akkor itt van a, az eszköz a kezünkben, hogyha az nem működik. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy mit tartalmaz a javaslat, illetve hogy a tárgyalások miről szólnak, de hát nyilván nem tudja mindenki a legutolsó részletekig követni ezeket. Viszont amikor a szövegen dolgozunk, akkor mindenki szeretné, szeretne ezen is elgondolkodni. Tehát jó lenne, hogyha egyszerre kapnánk tájékoztatást, beszámolót az önök oldaláról. Piper úr, az előadó elmondta, és én ezt nagyon biztatónak tartom, tehát én egyetértek az ő nézőpontjával, nagyon hasonlóan tekinti ő ezt a tervezetet, mint én, tehát azt gondolja, hogy ennek a meghallgatásnak a célja nem az, hogy az esetlegesen majd benyújtott módosítások részleteibe bocsátkozzunk. Egyébként nagyra becsülöm még egyszer ezt a dokumentumot, és arra biztatnék mindenkit, hogy jó munkát végezzünk, hogy minél robusztusabb eszköz álljon rendelkezésünkre, de ne próbáljuk itt a bírák szerepét felvenni. Köszönöm szépen Telicska úrnak, mondja az elnökasszony, és Krámer úr következik. Vielen Dank. Köszönöm. Hogyha másokra akarunk mutogatni, és hogyha a nemzetközi verseny nem tisztességes, akkor három ujjal legalább mutogassunk magunkra, Európára. Az EU-ban sincs tisztességes verseny. A számok azt mutatják, hogy az EU-ban minden második repülőtér deficites. Ezek az európai számok. Ha Németországban már itt tartanánk, akkor örülnénk, mert itt Németországban 23 reptérről 17 deficites. Tehát az EU belül nem beszélhetünk tisztességes versenyről, és hogyha itt nem sikerül, hát akkor hogy panaszkodhatunk azon, hogy mások diszkriminálnak? Ezért a kérdésem az, hogy mit csinál a bizottság, mit tesz Európa a tisztességes verseny érdekében. Vannak ö, fapados légitársaságok és repülőterek, ahol ö, fillérekért lehet landolni és felszállni. Ez persze, ez közvetett állami támogatás. Ö, ezeknek a repülőtereknek, ugye pedig már legális szubvencióból is épp elég van, ismerik a számaimat, évente 30 milliárdot kapnak, a légitársaságok nem fizetnek keruzinadót, nemzetközi utakon nem fizetnek áfát, stb. De ettől függetlenül a tisztességtelen versenyes foglalkozni kell. Sok tárgyalás zajlik, megpróbálnak megállapodásokat kötni légitársaságokkal, de hát évek után sem születnek eredmények. Ezért a kérdésem a következő. Ugye nem csak a, nem csak a más többiekre mutogassunk. Mikor Kanadába jártam, ott azt mondták, hogy ott Kanadában minden repülőtér nyereséges. Ez így meg példa lehetne, de hát mi ettől messze vagyunk. De kérdés az, hogy mit csinálunk, és hogyha másoknak azt akarjuk mondani, hogy jó, hát ott diszkriminációra bukkantunk, akkor visszamondhatnak, hogy hát és nézzük meg, hogy az EU mit csinál a mi légitársaságainkkal. Ez így nagyon rossz helyzetbe kerülünk, komolyan kell kezelni ezeket a kérdéseket. Az illetékek között akkora különbség van. Frankfurtban 40-50 euró a landolás, egy másik Frankfurt Hámban, a kis repülőtéren pedig csak 2-3 euró. Nem lehet az, hogy mindig az adófizetők pénzéből szubvencionáljuk a repülőtereket, és azt is szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy ezzel mit kíván tenni, hogy ne csak másokra mutogassunk. Köszönöm, Kramer úr. Oknetusz asszony következik. Merci, Madame le Président. Je vous... Köszönöm szépen. Elnök hogy megköszönöm Cornelis úrnak az előadást, de azért szeretném megjegyezni így előjáróban, hogy a bizottságnak már elég régóta cselekednie kellett volna, hogy a versenytorzulásokkal szemben fellépjen, amelyek bizony elég régóta léteznek ebben a szektorban, méghozzá amiatt, amilyen versenypolitikát folytatnak a cégek. A volt nemzeti légitársaságok nagyon rossz helyzetben vannak, a versenyképességüket aláássa ez a jelenlegi helyzet, és az Európai Unió szépen keresztbetett kézzel hátra dőlve hagyta, hogy ezek a nemzeti légitársaságok küzdjenek olyan másokkal, amelyek mindenféle komoly támogatásokat kaptak, anélkül, hogy a bizottság bármit is tett volna, miközben ugye a volt eh, nemzeti légitársaságok támogatását megtiltották. Végül aztán a bizottság úgy döntött, hogy a, eh, az intézkedéseit módosítja annak érdekében, hogy az EU eh, a légiközlekedési ágazatát megvédje a tisztességtelen versennyel szemben. Hát ez nagyszerű, de miért nem tették korábban? Ugye a 2004 per 868-ast javasolja a bizottság felváltani. Hát 13 éve, éve áll ez, van ez hatályban, miközben a cégek a tisztességtelen verseny minden következményét elszenvedték, miközben ez a rendelet egyáltalán nem volt alkalmas a légiközlekedési szektorra, és csak most lép a bizottság, ami a javaslatot illeti. Hát a vizsgálatok megnyitása üdvözlendő, tehát pozitív, hogy most ezt a e, rendeletet e, módosítani kívánják, illetve az a döntés is, hogy vizsgálatot kívánnak nyitni, hogy elismerik hogy tisztességtelen versenyhez, verseny van a gyakorlatban, illetve hogy a nemzetközi szabályokat megszegik egyes társaságok, és így tovább. Ami a befogadhatóságot illeti, ezen a téren is jó irányban mozdul el a bizottság, mert nem volt normális, hogy mondjuk csak az egész ágazat nyújthat be panaszt a bizottságnál, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a tagállamok vagy egy adott légitársaság egyénileg nem fordulhatott panaszsal a bizottsághoz. Viszont több pontot lehetne javítani, például a határidők, hogy a vizsgálat megnyitására, le, lezárására vonatkozó határidőket rövidíteni kellene, annak érdekében, hogy e- az eredetentő hatás megvalósuljon átmeneti intézkedéseket kellene bevezetni, amíg egy ilyen vizsgálat zajlik, és fellebezési lehetőséget is, hogyha mondjuk a felek nem értenek egyet valamelyik fél a bizottság döntésével. Aztán pedig, pedig a bizottság pontosíthatná a 12-es cikni B pontját, a itt semmifajta jóvátételre nem kerül sor, hogyha az az uniós érdekeivel, az unió érdekeivel szembe megy. Tehát ez akkor azt jelenti másképpen szólva, hogy mondjuk elég, hogyha egy harmadik ország retorziókkal, kereskedelmi retorziókkal fenyegesse meg az EU-t, és akkor a bizottság rögtön le is zárja a vizsgálatát, semmit nem is követel, és a tisztességtelen gyakorlat folytatódhat. Tehát az a kérdés, hogy a bizottság milyen eszközökkel rendelkezik, hogy betartassa a döntését, és hogyan kíván védekezni az esetleges ellenintézkedésekkel szemben, amelyeket mondjuk a harmadik országok hozhatnak az EU-val szemben, hogyha vizsgálatot indítanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, és Klón asszony következik. Köszönöm szépen a nagyobb világos előadást, Cornelis úr, hogy ismertette a, rendel, a rendelet legfontosabb elemeit. Ugye a verseny biztosítása, ez a legfontosabb célunk, és nem a protekcionizmus, ez fontos leszögezni. Az elején, az első szlájdon az összekapcsolás szerepelt. Hát Japánnal, Szingapurral, Kanadában kötött nemrég az EU kereskedelmi megállapodásokat, Ausztráliával is ez küszöbben áll, tehát összekapcsolódni a világ többi régiójával ez egyre fontosabbá válik. Teljesen egyetértek azzal, hogy valamit tennünk kell, fel kell váltani az előző rendeletet, ami nem működött már elég hatékonyan, nagyon biztató az, amit ma öntől hallottunk. Ez egy tisztességes megközelítés, védeni kell a fogyasztókat és a vállalatokat, biztosítani kell, hogy az európai légitársaságok, persze hát ez oda-vissza bekövetkezhet, de ne kell szemegyen, tehát senki kárt és a jelenlegi létező mechanizmusokat, különböző megállapodásokat alkalmazni kell, szükség van jó vitarendezésre, és ezeket kell először alkalmazni, még mielőtt sor kerülhetne ennek a rendeletnek az alkalmazására. Ez nagyon fontos. Ne felejtsük tehát el azt, hogy fontos ugyan, hogy legyen ez a rendelet, de lássuk azt is, hogy vannak különböző vitarendezési lehetőségek, mechanizmusok, és ezeket kell először alkalmazni. Fontos, hogy a bizottságnak legyen a kezében egy ilyen eszköz. Ugye nagyon sokszor halljuk um, az érveket uh, innen és onnan, és uh, mind a két oldalról a régi társaságok tisztességtelen támogatást kapnak, vagy diszkriminálják az EU-s régi társaságokat, vagy fordítva. Van, amikor ezt nehéz megítélni, de biztos, hogy zavarok vannak, és fontos, hogyha ilyen zavarok lépnek fel, akkor lehessen ezen tenni valamit. A prezentációból kiderült, hogy a bizottság által megalkotandó rendelet tisztességes, kiegyensúlyozott, tovább kívánunk lépni ezzel a rendelettel. Nagyon köszönöm, és bízom abban, hogy valóban ennyire kiegyensúlyozott, és a fogyasztók, vállalatok, a verseny, nemzetközi kereskedelem érdekeit fogja szolgálni ez a rendelet. Cornelis, merci beaucoup. Köszönöm. Klónasszonynak, Cornelis úr, megköszönöm az előadását bemutatta azért azt, hogy a verseny az erősödik a különböző légi társaságok között, és azt ugye tudjuk, hogy ennek a versenynek a körülményeit nemzetközileg semmi nem szabályozza, és hát az a helyzet, hogy ez azért bonyolítja most a problémát. A kérdésem tehát, hogy hogyan tudják meggyőzni ezeket az államokat, akár a tagállamokat a akik gyakorlatilag még a rendelet felülvizsgálatával szemben is ellenállnak. Hiszen ez az első kérdés, tehát közöttük sokan az, közülük sokan azt gondolják, egy páran utaltak erre, hogy, hogy ez egyfajta protekcionizmus, és így tovább. A második kérdésem a következő. A védelmi mechanizmus amit ön itt bemutatott, szerintem nem elég világos. Nem tudom pontosan, hogy valahogy sokkal, nem mondom, hogy részletesebben, de hogy valahogy világosabban el tudná magyarázni, hogy hogyan működnek ezek a védelmi intézkedések. Et ensuite... És aztán pedig azt is szeretném tudni, konkrétan a jóvátételről, különösképpen a nemzetközi téren, ezeket hogyan tudják megvalósítani, itt ugye komoly aggályok vannak a harmadik országokkal szemben. Nos, én megragadtam a szót, pedig voltak még mások, akik szerettek volna szólni, mondja az elnök mondja, Elnézést kérek. Á, ön például, képviselő úr, nem szerepelt a listámon, de hozzáteszem akkor, akkor Demonte asszony fog e, a lista végén szólni. Köszönöm szépen, hogy a Miltenburg úr nagyon érdekes kérdéseket vetett fel, és várom, hogy én is vártam arra, hogy felvethessek egy-két kérdést. Üdvözlöm a bizottság javaslatást, javaslatát, mert szerintem az Európai Parlament már több állásfoglalásában felhívta arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a tisztességes verseny, valódi verseny biztosítása a többi harmadik országok légitársaságaival szemben, tehát megfelelő választ kell adni a helyzetre, hogy valóban tisztességes legyen a verseny. Ebben a házban a liberális frakció nevében, tehát én bármilyen, minden olyan kezdeményezést üdvözlök, amely javítani kívánja tehát a helyzetet. Ettől függetlenül vannak kérdéseim, mert a bizottság a javaslatában, ha jól értem, akkor az unió érdekeire hivatkozik, a hármas és a tízes es cikkben, amikor azt írja, hogy nem indít vizsgálatot, hogyha az intézkedések, amelyek ebből származhatnak, az EU érdekeit sérthetnék. És aztán azt is megjegyzik, hogy az EU, illetve vagy a bizottság a helyzetet orvosló intézkedéseket elkerülheti, hogyha az intézkedések meghozolata után a helyzet nem állna az EU érdekében. Hát ez így szép, de akkor mi is pontosan az Európai Unió érdeke? Ezt hogyan határozzuk meg? Hát, hogyha valamit ö, itt megfogalmazunk, akkor ö, egy ilyen rendeletnek meg kell, hogy állja a helyét, ö, meg kell, egy ilyen rendelet meg kell, hogy állja a helyét a gyakorlatban. Mit kezd ezzel a bíróság? Tehát azért az nem lehet, hogy a bizottság fogja majd eldönteni a saját szájíze szerint, hogy mi az EU érdeke, mondjuk egy harmadik országbeli légitársasággal szemben. Tehát ez a kérdésem, hogy akkor mi a definíció? Hogy határozzuk meg az EU érdekét? A második kérdésem pedig az, hogy a tisztességes versenyre vonatkozó klauzulák, amelyek megvannak a nemzetközi repülési megállapodásokban, ezekkel vajon koherense ez a jogszabály a tisztességes verseny garantálása érdekében. Én egyébként mindig arra hivatkozom, hogy ha ezeket a tisztességes versenyt előíró klauzulákat nem tartják be, akkor eh, hogy lehet ösztönözni a többieket arra, hogy ezt megtegyék. Tehát az a kérdésem, hogy milyen ösztönzőik vannak, és hogyan reagálnak a harmadik országok esetleges lépéseire. Tudom, hogy ez eh, lehet, hogy bizalmas információ, de talán általánosabb megjegyzéseket mégiscsak tehetnek. És a következő kérdésem. A 30-as cikkben a pénzügyi eh, díjakról, vagy pedig egyéb intézkedésekről beszélnek. Azt hiszem az elnök asszonyunk már utalt erre, hogy mondjuk a leszállási jogokat lehet eh, korlátozni, de hát tudjuk, hogy ezeket hogyan eh, adják. Tehát mondjanak nekem konkrét példát mondjuk a pénz beli tételek mellett, mert ugye nyilván az világos, hogyha pénzbírságot kell fizetni valakinek, de ezzel ekvivalens intézkedésre mondjanak példát. És a legutolsó kérdésem pedig a tagállamokkal kapcsolatos. Ugye tudjuk, hogy már megbeszélték a témát a tagállamokkal a tanácson belül, azt hiszem júniusban, ugye? És eléggé vanakodnak a tagállamok, különösképpen brit kollégáink, Nak nem tetszik ez a dolog. Lehet, hogy a Brexit megoldja majd ezt a problémát egyébként. De a kérdésem még mindig az, hogy mi mit tehetünk, önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy egy picit nagyobb legyen a lelkesedés a tagállamok körében a tanácsban. Hogy tudják elérni ezt? hogyan tudják növelni a javaslat támogatottságát a tanácsban. Hát életbevágó, egyébként a rendeletet nem lehet módosítani. Nyilván minden intézménynek megvan a saját házi feladata, de a bizottságnak nagyon meggyőzőnek kell lenni, különösképpen azon tagállamokkal szemben, amelyek vonakodnak a 868 per 2004-es felülvizsgálatát elfogadni. Végül pedig az előadásában elmondta, hogy mi ugye nem vagyunk a WTO rendszer részei, de szerintem az kellene, hogy a célunk legyen, hogy az légiközlekedési ágazat az bekerüljön a WTO szabályai alá, mert elég nehéz meggyőzni a szavazóimat arról, hogyha mondjuk felszállnak egy Boeingra, akkor ö, panaszt tehetnek, de a légitársaságokkal kapcsolatban ez nem igaz. És persze lehet, hogy az ikea nak kellene lépni, mindenki tudja, hogy nagyon kényes témáról van szó. De ugye hollandul mindig azt mondjuk, hogy mi van a horizonton, tehát mi a, vagy azt kérdezzük, hogy mi a végső cél, hogy lehet a tisztességes versenyt megvalósítani, és szerintem erre a kérdésre a válasz a VTO mondják el, hogy önök erről mit gondolnak, és valóban ez az első lépés ennek érdekében, hogy mondjuk meggyőzzük a tagállamokat is arról, hogy fogadják ezt el. Köszönöm szépen, Miltenburg úr, és de Demonte asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok a prezentációért. Egy megjegyzésem van és egy kérdésem. A megjegyzésem a következő a rugalmassággal kapcsolatos. Ugye nyilván az is elhangzott, hogy büntetőintézkedésektől jobb, hogyha tartózkodunk, és inkább a beavat, arra törekszünk, hogy a beavatkozás előnyökkel járjon a légiközlekedési ágazat esetében. Ne felejtsük el azt sem, hogy a dátumok, adatok, amelyeket önök megadtak, 2016-ig tartó időszakra vonatkoznak, és tudjuk, hogy növekedni fog az utasok száma, és a legfontosabb szolgáltatásokat működtetni kell, illetve az állampolgároknak is a közlekedési lehetőségeket biztosítani, de hogyha nincsen megfelelő szolgáltatás mondjuk a közlekedési szempontból nézve, hogyha nem turisztikai jellegű mondjuk egy úti cél, akkor nehéz hatékony szolgáltatást találni. Gyakorlatilag nehéz az állampolgárok számára közlekedési lehetőséget találni. Itt rengeteg a fejlesztési lehetőség szerintem. Ez a helyes irány, amelybe el kellene, hogy mozduljunk, különösképpen a, a periférián túli, tehát a periférikus régiók esetében aztán pedig ennek a rendeletnek az alkalmazása hogyan kapcsolódik a már megkötött megállapodásokhoz az EU és harmadik ország között. Én az öbölországokért felelek például előadóként, és felmerült bennem ez a kérdés, hogy hogyan lehet elérni, hogy ezt alkalmazzák, amikor, hogy ez most a versenyekre, a versenyhelyzetre vonatkozik, vagy sem. Tehát, hogy milyen kapcsolata van ennek a megállapodás, élvez elsőbséget, vagy pedig a rendelet, amelyet elfogadnak a, a szigorú szabályok értelmében, tehát hogyan fog ez működni a gyakorlatban. Köszönöm. Köszönöm de Demonte asszonynak, most pedig Cornelis úrnak zárásként megadom a szót, mert úgy tűnik, hogy több kérdés is érkezett, hogy ezekre válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Piper úrnak és az árnyék előadóknak szeretném megköszönni ezt az érdeklődést, amit tanúsítanak ezzel a témával kapcsolatban, én is, munkatársaim is bármikor rendelkezésükre állunk, hogyha szükségük lesz még a továbbiak során is bármilyen információra. Köszönöm azt is, hogy nagyvonalban vonalban általános támogatást élvez a javaslatunk. Szinte mindenki azt mondta, hogy ez kiegyensúlyozott és szükséges jogalkotási javaslat. Ez nagyon biztató, és nagyon örülünk ennek. Néhányan persze jelezték, hogy még vannak kérdések egyik-másik részlettel kapcsolatban, ez teljesen természetes. Visszatérnék néhány konkrét felvetésre. Telicska úr hivatkozott a hatástanulmányra, az összekapcsolódással kapcsolatos kérdésekre hatásvizsgálatokat nem könnyű készíteni, ezek kezdeném. És még nehezebb egy ilyen jogszabály kapcsán, ami egy keretrendelet, amely eljárásokat teremt, kritériumokat, folyamatokat határoz meg, de nem megy le az esetek szintjére. Többen helyesen megemlítették, hogy ma itt nem az a feladatunk, és mielőtt hatályba lép ez a rendelet, nem az a feladatunk, hogy konkrét eseteket megítéljünk. Ezért nagyon nehéz eh, mérni, vagy eh, kvantifikálni a rendeletben azt, eh, hogy milyen hatása lehet olyan eseteknek, amelyeket még nem is ismerünk. Úgy gondolom, hogy azért minden nehézség ellenére sikerült egy meggyőző hatás tanulmányt készítenünk, annyiban meggyőző, hogy amit egy tanulmány meg tud válaszolni, azt azt megválaszolja a legalapvetőbb szinten. Hogyha most választani kell, hogy az ICAO vagy nemzetközi szinten lépjünk, vagy pedig alkossunk meg egy saját jogszabályt, ugye szerintünk mind a kettőre szükség van. A következtetésünk, tehát az opció, amit választottunk, hogy mind a kettőre szükség van az ICAO-ban, nemzetközi elszárgyalásokra is szükség van, és az EU-s rendeletre is, meg még bilaterális megállapodásokra is. Egész konkrét pontokkal kapcsolatban lehetnek még hiányosságok, de szerintünk azért a hatásvizsgálata a legfontosabb kérdésekre válaszolt, és természetesen a független vizsgálóbizottság is jóvá hagyta összekapcsolás, konnektivitás, igen, ezt ennek a jelentőségét az előadásomban is kihangsúlyoztam. Az összekapcsolás ez a kiinduló pont, ez nem a rendeletnek az áldozata, hanem inkább a haszonélvezője legalábbis mi abból indultunk ki, hogy minél több szereplőre van szükség, hogy ők egy tényleg versenyezzenek egymással a piacon, nyitott körülmények között. Ezt szeretnénk elérni olyan területen, ahol nincs konkrét joghatásunk, azaz nem kívüli területeken. Hogyha a mi joghatóságunk kívüli területen is fel akarunk lépni. Persze válaszolni kell arra a kérdésre, amit többen feltettek, hogy hogyan lehet tárgyalásokkal megállapodásra jutni. Hogyha mi van akkor, hogyha az ilyen együttműködésen alapuló tárgyalások megszakadnak, Nos, akkor nem nyúlunk még rögtön ehhez a jogszabályhoz, előbb még megpróbálunk egyeztetni több országgal, tagállamokkal, természetesen, hogy először egyeztetünk. De azért nem zárhatjuk ki azt, hogy elmegyünk a falig, és akkor utána már nem marad eszközünk, fegyverünk, és ott állunk fegyvertelenül, akkor még inkább valószínűbb, hogy nekünk jönnek, mert eh, akkor nem tudjuk meggyőzni a másik felt, hogy eh, szívlelje meg, amit mi mondunk. Tehát először globális szabályok, és utána a Mittenbergőnek mondom, igen, különösen az ikea nál is ezt napirendre fogjuk tűzni. Európa akarja leginkább, hogy itt valami történjen globálisan is. Nem mindenhol ítélik meg ugyanígy ezt a kérdést, meg olyan országok is, ahol általában azt mondják, hogy szeretik a versenyt, a piacokat, mint az USA-ban. A légi közlekedés területén nem, ezt, nem így járnak el, ez a valóság. És ugyanez a probléma megvan a WTO-nál is. Tehát mi, mi próbáljuk ezt a, ezt a témát nyomni, előrevinni, de hát jó lenne, hogyha azért megalkotnánk minél előbb ezt a hatékony jogsz, saját jogszabályunkat is. Kramer úr említette, hogy az EU belüli verseny kérdését. Igen, hát emiatt legalább annyira aggódunk. A prezentációm elején mondtam, hogy szeretnénk, hogyha holisztikus megközelítést a légiforgalmi stratégia kapcsán, itt eh, ez csak egy a kezdeményezések között. A repülőterek közötti verseny kapcsán semmiképpen nem támogat támogatnánk azt, hogy repülőtereket építsenek ott, ahol nincs erre piac, Bulls biztos ezt többször is elmondta, és nagyon szigorúak az állami támogatási szabályok a repülőterekre vonatkozóan, a beruházási támogatások is, és nem lehet deficitet finanszírozni ilyen támogat, beruházási támogatásokból az európai verseny szabályok alapján versenyképes repülőtereket akarunk, és a világ más részeivel összehasonlítva még egész jól állunk, versenyképes repülőtereink vannak. A díjak nagyon eltérőek a repülőtérek között, de hát ezek tükrözik a beruházás költségében megmutatkozó különbségeket, vagy a szolgáltatás színvonalának a különbségét. Ezeket a díjakat a repülőtéri díjtételekre vonatkozó irányelv alapján határozzák meg, és az tényeket tartalmaz. Ugye vannak eltérések a repülőterek között, például van egy repülőtér, ahol új terminált építettek, új kifutópályát, egy költséges beruházás valósult meg, ott lehet, hogy emelik a díjakat, hogy a beruházások költsége megtérüljön. Ahogy mondtam, elkezdtük vizsgálni a reptéri illetékek eh, irányelvet, és ugyanígy elkezdtük értékelni a híres 1008-as eh, eh, rendeletet, tehát a belső piaci jogszabályinkat is a következő években felül fogjuk vizsgálni. Erre még biztos lesz lehetőségünk visszatérni. Hanotó asszony említette a határidők kérdését, hogy lehetnének-e átmeneti intézkedések. Igen, itt maximális határidőt szabtunk meg, de nem minimális határidőt. Nyugodtan lehet gyorsabban is haladni, és a veszélyt határoztuk meg, de hát még akkor is, ha még nem következett be a károkozás, de nagyon biztosak vagyunk abban, hogy ez be fog következni, akkor tudunk lépni, mielőtt a károkozás megtörténne ezért gyorsan fel tudunk lépni, ha erre szükség van. Az unió érdeke, többen is felvetették, hogy ezt hogyan tudjuk eh, definiálni. Ez valóban nagyon fontos eh, kérdés, eh, vita kérdés volt, vagy lesz a tanácsban is, hogyan definiáljuk, hogy mi az, hogy az unió érdeke. Fontos, hogy legyen ez a koncepció, nem mi találtuk ki, a másik két E, kereskedemmel kapcsolatos rendeletben is benne van. E, azt akarik elkerülni, hogy ha e, valaki panasszal él, akkor egy olyan hosszú láncreakció indul, hogy a végén már bánjuk, hogy az egész elkezdődött, és ez nem kell, hogy legyen értékelés a folyamat végén és az elején is, hogy kicsit tágabb kontextusba helyezve lássuk a helyzetet. Ugye hát eseteket még, mint mondtam, nem tudunk itt vizsgálni, de a kereskedelmi akadályok rendelet, illetve a dömping ellenes eljárások alapján azért, azért van, amit tudunk már, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni a helyzetet, hogy mi kedvezőbb, akkor ha hozunk valami intézkedést, vagy ha nem ezt itt is figyelembe fogjuk venni. Nem tudtunk pontosabban fogalmazni az unió érdeke kapcsán, mert akkor a célt vétettük volna el. A célunk pontosan az, hogy átfogóbb képet kapjunk, szélesebb kontextusban lássuk a helyzetet, tehát ennél precízebben vagy pontosabban nem tudtunk fogalmazni. hogyan zajlik a zajlanak a viták a tanácsban. Igazuk van, igen, nagyon nagy véleménykülönbségek vannak a tagállamok között. Az az érzésünk, hogy ezeknek hátterében, többségében az áll, hogy még mielőtt a mi javaslatot elkészítettünk volna, már kialakultak, megmerevettek a vélemények vagy elvárások. Most szerintem is már történt is némi előharadás. Úgy próbáljuk, hogy hát felejtsük el a tavalyi sajtóközleményeket, csak azt nézzük, hogy mi van tényszerűen benne ebben a szövegben hogy biztosítani akarjuk azt, hogy amitől több tagállam tart, az nem fog bekövetkezni. Nem fogjuk lezárni az összes nemzetközi járatot bizonyos repülőterekre, ez, ez, ez nyilvánvaló. Ezekkel a garanciákkal és eljárásokkal ezt nem lehet megtenni és a parlamentben is gondolom látják, hogy igenis megvan ez az egyensúly a szövegben a különböző érdekek között. Tehát remélem, hogy a tanácsban is majd pozitívan változik a hangulat, ahogyan egyre jobban megértik a tagállamok azt, hogy pontosan miről is szól ez a jogszabály. És persze lesz intézményközi eh, folyamat, a parlament és a tanács közötti egyeztetések is biztos nagyon hasznosak lesznek. Két oldalú megállapodások, milyen tárgyalások zajlanak jelenleg. Nos, Pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól az országoktól, amelyekkel tárgyalunk, ugyanis ők is, ahogy önök is úgy érzik, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat, tényekre alapul, tiszteletben tartja a e, másik fél e, érdekeit, nem tartalmaz szankciókat, e, tehát sokan már féltek, vagy be is jelentették, hogy valami ilyen, ilyennel fogunk előállni, de nem ez történt, és ezért pozitívak voltak a reakciók, e, semmilyen e, negatív hatása nem volt ennek a tervezetnek egyik tárgyalásunkra sem. Ugye mi a tárgyalásokat részesítjük előnyben, szeretnénk e, tovább haladni, még több ilyen partneri megállapodást kötni. Egy nagyon részletes szabályrendszer szabályozzam a, az együttműködésen alapuló vitarendezéseket. Úgyhogy ha pedig ez így van, akkor nem is lesz szükség a rendelet alkalmazására. Elhangzott egy kérdés, hogy mondjunk példát arra, hogy még milyen intézkedéseket lehetne meghozni a pénzbírságon vagy büntetésen kívül. Hát gondoltunk itt például a reptérhez való hozzáférés, a szótoknak a kiosztása, más szolgáltatások igénybevétele a légitársaságok részéről. És természetesen hát minden operatív intézkedés is szóba jöhet, kivéve azokat, amelyek ezeknek az alkalmazásával mi vagy a tagállamok megsértenénk két oldalú megállapodásokat. Ilyen intézkedéseket nem lehet hozni. De már a jelenlegi eh, abszolútokra vonatkozó rendeletben, és az benne van, hogyha egy hemlékországbeli országbeli repülőtér mondjuk diszkriminál, nem ad szlotot a mi légitársaságainknak, akkor mi ugyanúgy járhatunk el velük szemben. Tehát ez a Igen, tehát 20 órán belül, amikor így jártunk el, akkor azonnal megszüntették az adott repülőterren a diszkriminatív intézkedést. hatékony módszer lehet. VTO, erre már válaszoltam. De mondta asszony, regionális fejlődés, nos a belső piac ton, háromszor annyi útvonal van most, mint amikor mm, létrehoztuk a belső piacot, rengeteg új összekapcsolódás született pontok között, nem is, nem is a nagy hubokból kiindulva, hanem inkább regionális eh, pontok közötti új kapcsolatok nagy számban jöttek létre, ez nagyon eh, pozitív. Közszolgáltatás nyújtásának kötelezettsége, a júniusi iránymutatásokban erről is szóltunk, ugyanis időnként azt tapasztaltuk, hogy ezt az országok eh, haboznak alkalmazni, mert nem tudják, hogy milyen körülmények között megengedett ez, és ezt akartuk tovább pontosítani. Elnök asszony, azt hiszem, hogy a remélem a legfontosabb kérdésekre válaszoltam. Köszönöm szépen, Cornelis úr. megpróbált válaszolni a legfőbb kérdésekre, és ebben a szakbizottságban a rendeltet illetően ezeket a pontokat régóta taglaltuk, és e, első alkalommal illetve nem első alkalommal találkozunk, de ön számíthat ránk, illetve minden bizonyal meghívjuk önöket még az ülésünkre, azért, hogy ebben a témában tovább léphessünk, illetve annak érdekében, hogy egy keret megszülessen, és hogy közösen tudjunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és mindig szívesen látjuk ebben a szakbizottságban. Et Maintenant, je vais vous dire que la session continue à présent à huis clos. Do az ülés zártó is keretében folytatjuk, éppen ezért ö, röviden szünet, egy nagyon rövid szünetet tartunk, azért, hogy a webstreaming felállhasson, illetve azok, akik ö, nem vehetnek részt a zárt ülésen, távozhassanak. Természetesen a képviselők, illetve a tagok maradjanak a teremben két percet adok, és kérem, hogy csendesen távozzanak. Köszönöm.